Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin. Kedves eh, kollégák, ketten vagyunk. Nem, nem, többen vagyunk képviselők, nagyszerű. Eh, mindenkit üdvözlök a Kokobu ülésen, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság ülésén nyilvánvalóan vannak problémák Brüsszelbe jövetellel is. Mindenki előtt ott van a napirend, úgy láttam nincsenek hozzászólások ezzel kapcsolatban. A, elmondjuk, hogy megtaláltuk, megtalálják a, a dokumentumokat, és mint mindig most is sugározzuk az ülést. A pénzügy, az EU pénzügyi üléseiről beszélünk, az alelnök, az Európai Bizottság alelnöke, Georgieva asszony van előttünk, vele beszélgetünk, örülök, hogy itt van. Az Olaf csapata e, és alelnöke, önnek is megadom a szót, köszönjük, hogy eljöttek meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy e, az Olafos kollégákat és velem is üdvözölt az EU pénzügyi érdekeinek évesülésén. Úgy határoztunk, hogy az üzenetünket tulajdonképpen PowerPointos előadásban foglaljuk össze. Ez a formátum ugyanis megfelelő arra, hogy bemutassuk, hogy milyen jó előre lépésünk van, mennyire jól feled, fejlődünk a jelentés struktúrája is olyan, hogy könnyebb a alapvető üzeneteket közvetíteni, és aztán a tagok felé a vitát megindítani. Akkor kezdjük. Mint önök is tudják, a jelentés éves alapú munkát, éves alapon értékeli a munkát, amit a tagállamok a szabálytalanságok elleni küzdelemben folytatnak igen nagy igyekezettel próbálunk fókuszáltan eljárni, és különösen az épp pénzügyi irányítás szempontjait érvényesíteni. Ha egyre több az Európában a munkahelyekre és a növekedésbe való ráfordítás, annál épebb, egészségesebb alapokon kell mindezt megtennünk. Az elmúlt évek javaslata a számvevőszék és parlament ajánlásait követően mi a bizottságban és a tagállamokban igyekeztünk széles körű kezdeményezéssel az európai pénzügyi érdekeket védeni, erősíteni. Különösen fontos, hogy láthatóan, a jelentésben is látják, van jogalkotási, adminisztratív szervezet és együttműködési intézkedések. Az elemzést is így próbáljuk összefoglalni. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kicsi formában látják, csak az előadásom az remélem mindenki előtt ott van, nyomtatott formában. A legfontosabb szakpolitikai intézkedéseket foglaltok össze európai szinten a kiadásoknál. A pénzügyi jogszabályok 2015-ös kiadását követően 2016. januárjától átláthatóbb és hatékonyabb korai felderítési rendszert indítottunk el, központosított intézményközi panellel, amelynek az elnök egy független személy. A panelban administratív döntéseket is hoznak, például a pénzügyi büntetések, amit az EU intézmények ügynökségei és testületei hoznak. Az arányosság elvét természetesen figyelembe kívánjuk tartani. 2015-ben négy felhatalmazáson alapuló és négy végrehajtási dokumentumot fogadott el a 2014-2020-as keretekre vonatkozóan. A cél az az volt, hogy javítsuk az információs és az adatszolgáltatási fegyelmet és a tagállamok közigazgatási terheit minimálisra csökkentsük. Végül pedig jelentős előrehaladás van az európai ügyész kérdésében, és azt mondtam, hogy jó, ugye nem nagy vagy fantasztikus, mert ez egy nagyon nehéz út, de azért van már fejlődés, és valóban úgy reméljük, hogy a decemberi tanácsi ülésen majd politikai megállapodást tudunk elérni. Ez az ötödik irányelvre is vonatkozik, és szeretném elismerni a parlament szeret, szerepét, és megköszöni a támogatást. A bevételi oldalon a, az 514 per 2010-es kölcsönös segítség, módosított jogszabály segít a vámcsalások elleni harcban, 515 per 97-es például, így már a a csalások ellen a konténerek eh, eh, származási helyét és útvonalát is nyomon lehet külde, eh, követni, nem csak nemzeti, hanem EU szinten. És a közös vámügyi együttműködés úgy gondolom, hogy nagyon fontos az önök munkájában is. 2015-re kidolgoztuk ezt a rendszert, a kölcsönös támogatás így nagyon fontos információforrás a szabálytalanságok felderítésében, amelyek bizonyos típus, terméktípusokra vonatkoznak. A bizottság továbbra is aktívan próbálja a közlemény végre, közleményt és a tagállamokkal való együttműködésben ezt erősíteni. A program továbbra is erősíti az admin, a tagállamok adminisztratív képességeit, a, a vám és rendőri erők együttműködését. Nos, ez az, amit a bizottság tett. Nézzük meg, hogy mi az, amit a tagállamoknak sikerült elérni. Ezt szeretném személyes nagyra értékesem, értékelésemet is elmondani, hiszen a munkatársak nagyon egyszerű formában tudták azt demonstrálni, hogy a tagállamok leginkább mire figyeltek, és hol melyek azok a területek, ahol talán elmaradásokról számolhatunk be. Amit ez az ábra mutat, az a, a hat dokumentum összefoglalója. Először is a tagállamok által adatszolgáltatásként és az adatszolgáltatás keretében benyújtott intézkedések összefoglalója, a, a felderítés és a, a csalás elleni harc négy területe, a pénzügyi, a, a, aztán a, a nyomozás és ügyészi szak, és aztán a, a szankcionálás és a helyreállítás a négy terület. A tagállamok véleménye szerint a bizottság számára fontos felsorolni, hogy melyek azok a legfontosabb intézkedések, amelyeket a beszámolási évben tettek. Ez az információ egy munkadokumentumban is szerepel. Ez a a tagállamok fő jelentésének, 25-ös cikk szerinti jelentésének a része. A táblázat vizualizálja azt, hogy melyek azok a területek, ahol a tagállamok maximálisan teljesítettek az intézkedéshozatal terén, melyek ezek a kategóriák. Ha az utolsó előtti sort kihagyjuk, tehát az egyebet kihagyjuk, és megnézzük az a fölötti lépés eh, területeket, akkor egyértelmű, hogy melyek voltak a legcélirányosak. A közbeszerzés, pénzügyi bűnözés, pénzmosás és az érdekösszeütközés. Vélemények szerint ez megfelelő. Azt mutatja, hogy, hogy nagyon jó területekre összpontosítottak. A táblázat azonban azt is megmutatja, hogy hol lehetett volna több intézkedés. Más szóval egészen a maximál, maximum, még, még azért nagyon sok területen fehér a szalag jelentős része, ami azt jelenti, hogy bátorítjuk a tagállamokat, hogy a e területeken is intenzívebben dolgozzanak. Nagyon fontos információt ad ez a táblázat, mégpedig azt, hogy hány tagállam indított el nemzeti csalás ellenes stratégiákat. Öten a korábbi évhez kép, öthez képest most heten vannak, ezek pedig nagyon jól működő rendszerek. Nem mutatja ugyan az ábra, de szeretném gyorsan elmondani, hogy milyen trendek vannak a szabálytalanságok felderítésében és jelentésében. A bevételi oldalon azt láttuk, hogy általában csökken a megfelelő, a különböző mennyiségekre vonatkozó szabálytalanság bejelentése, de ezt ugye a 2014 és a korábbi évet kell alapul venni, amelyek különösen aktívak voltak. Ott volt a közös vámügyi eh, művelet eh, sor, és, tehát az körülötte lévő évekhez viszonyítva ez egy igen kimagasló év volt a csökkenés, tehát tulajdonképpen természetesnek vehető, nem intézményi, de természetes hanyatlás az összehasonlításban. Ez persze nem jelenti azt, amit megfigyeltek a munkatársak. Nagyon sok tagállamban a vám szervezeteknél dolgozók száma csökkent költségvetési okokból is, de ez egy olyan kérdés, amit a tagállamokkal való tárgyalások során szeretnénk elmélyíteni. Aggódunk mert ez talán a tagállamok ellenőrzési képességeinek csökkenését jelentheti. A kiadási oldalon sokkal bonyolultabb, komplexebb a kép, a szabálytalanságok felderítésében is csökken a kohéziós politika kivételével az esetek száma. Általában véve növekszik a mezőgazdaság és kohéziós ágazatokon mindez újnak tekinthető, hogy a szabálytalanságok és pénzügyi csalások a, aránytalanul nagy, nagy mértékben nőttek. Ez persze jó is lehet, mert ez azt jelenti, hogy a tagállamok olyan technikákat alkalmaznak, amely a, a szabálytalanságok felderítése hatékonyabb. De persze elemeznünk kell ahhoz, hogy biztosan mondhassuk, hogy valóban ez a helyzet ami a nem csalás szándékú szabálytalanságokat illeti. Két tagállam, Spanyolország és Írország csök, az összes nem csalással kapcsolatos szabálytalanság 40%-át jelentették. Mit is jelenthet összességét, ajánlásokat tekintve ez az elemzés? A korábbi évek gyakorlatához képest levontuk azokat a következtetéseket, amelyeket a legrelevánsabbnak és legfontosabbnak tartunk a végrehajtás során. Kettő a bevételekkel, a hagyományosan a saját forrásokkal, kettő pedig a, a ki, eh, kiadási oldallal kapcsolatos. A bevételnél megfelelő már a koordináció a tagállamok között és a tagállamokon belül. Hangsúlyozni szeretném a megfigyelt költségvetési csökkentések eh, kapcsán, hogy ez eh, igen jelentős eredmény. Figyelembe kell venni, hogy milyen trendek is vannak a felderítésben. A kiadás oldalon az alacsony a, a csalás felderítése vagy jelentése az információ komplexitásához képest, és a hatóságokat bátorítjuk arra, hogy a számítástechnikai eszközöket továbbra is a csalás kockázat elemzéséhez használják fel. Ezen kívül az ajánlásokat meg szeretnénk tárgyalni a tagállamokkal, nyomon követjük a végrehajtást, és természetesen ma lehetőségünk van arra is, hogy meghallgassuk az önök véleményét, megjegyzéseit a jelentésről a bemutatott formában, de azzal kapcsolatban is, hogy még mit szeretnének látni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm a bevezetést. A jelentés rendkívül jelentős, mert a csalás elleni küzdelem, illetve az EU kiadások hitelessége valamennyiunk szemére nagyon fontos. Peter, a kolléganő kapja meg a szót jelentéstevőnk, tessék. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim bardzo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Georgieva biztos asszonynak a bizottság részéről. Köszönöm a munkáját, az együttműködést a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal. Nagyon sajnálom, hogy ez az együttműködésünk vége, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal. Lenne néhány kérdésem, információs jellegű kérdésem. A rendelkezésre álló adatokat illetően, tehát a pénzügyi csalások terén, szeretnénk tudni a méreteket, tehát milyen méretűk a pénzügyi csalások. Ahogy tudja, lezárult a az európai ügyészséggel kapcsolatos munka is, és nagyon nagy remények vannak a megvalósítás terén. Mik a perspektívák? Lezárul ez a munka az év végére? A, ez az első kérdésem, a második kérdésem. A Európai Ügyészségről szóló rendelettel kapcsolatosan elfogadásra kerül ez, vagy jelenleg megvan a megfelelő alap arra, hogy működjön ez az ügyészségi iroda, és figyelembe vegye megfelelő módon a pénzügyi érdekeket. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy meg kell -e változtatni a jelenlegi rendeletet az ügyészséggel kapcsolatosan, az Európai Ügyész Irodával kapcsolatosan, az OLAF és a Eurojust feladata hogyan is fog a továbbiakban megvalósulni, ha bevezetik az Európai Ügyészséget. A bizottság elfogadott egy szöveget, egy dokumentumot, amely egyfajta menetrend, amely olyan intézkedéseket ö, tartalmaz, amely a vám és adóhatóságok közötti együttműködést illetik, valamint az adó adminisztrációk feladatainak végrehajtása terén, mik is a jövőbeni feladatok, a perspektívák, és egyáltalán az együttműködés hogyan is javult milyen erőfeszítéseket lehet tenni, hogy hatékonyabban lépjenek fel az adóhatóságok, és mik a konklúziói a különböző műveleteknek, milyen kézzelfogható kihatásai vannak. A bizottsági jelentésben Ugye látjuk a, a, az áfa, áfával kapcsolatos adócsalásokat. A Olaf jelentéséből viszont azt látjuk, hogy a különböző adatokhoz nem férnek hozzá a tagállamok, utalnak a 2010-es rendeletre és a saját nemzeti szabályaikra, amelyek ugye arra mutatnak rá, hogy titkosak ezek az információk, és nem lehet azokat megosztani. Tehát, hogyha létrejön egy európai ügyészség, akkor foglalkozhat-e például az, az áfa csalásokkal? A 2015-ös jelentésről szólva a bizottság a számvevőszéktől milyen adatokat kapott, milyen jelentést kapott, és a különböző ajánlásait a számvevőszéknek hogyan tudták végrehajtatni, mik voltak a legnagyobb problémák, és mely ajánlásokat nem tudták megvalósítani a bizottság részéről, ami a bizot, biztos jelentését illetően a költségvetési Költségvetés Ellenőrzési Bizottság foglalkozik ugye a cigarettacsempészettel is. Nem minden tagállam adta meg az adatait a jelentésbe ezekről a szabálytalanságokról, például a cigarettacsempészet hogyan is zárul ez a folyamat 2015-ben. Aztán akik a korrupcióra felhívják a figyelmet, velük kapcsolatosan mi is a helyzet a bizottság. Milyen hatékony intézkedéseket tudott tenni? annak érdekében, hogy a szabálytalanságokkal foglalkozzon az Európai Bizottságon belül. A 2015-ös Transparency International adatai szerint nagyon sok ország van azok, akik felhívják a visszaélésekre a figyelmet, nem védettek, nem foglalkoznak velük. Ezek voltak a kérdéseim. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank für Köszönöm ezen fontos kérdéseket, és az alelnök asszony kap szót. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm ezeket a kérdéseket válaszolok a kérdésekre, néhányra pontosabban válaszolok, és aztán a többi kérdésre, amelyekre én nem tudok válaszolni, majd a csapatom tagjai teszik ezt meg. Kezdjük tehát azzal a felismeréssel, hogy a, az utunk elég rögös volt az Európai Ügyészi Iroda kialakításával kapcsolatosan. Nagyon sok volt a változás az eredeti javaslathoz képest. Amit ma látunk az az, hogy a legtöbb kritikai kérdést illetően, és számunkra az egyik legkritikusabb kérdés az, hogy a, hogy a, az áfával foglalkozik-e majd ez a hatóság. Ezzel kapcsolatosan van előrehaladás, van pozitív álláspont, nevezetesen a tanácson belül egy bizonyos küszöböt határoztunk meg, nevezetesen ez 10 millió euró. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalások folytatódnak. Szeretném értékelni a szlovák elnökség munkáját, és reméljük, hogy nagyon jól fog működni ez a, az ügyészség. Tehát az áfa kérdéssel kapcsolatosan nagyon sok volt már a találkozunk, ez az egyik fő kérdés, mert egyáltalán értelme van a, az ügyészségnek, hogyha nem foglalkozik ezzel, ugyanis ez az, az áfacsalás az egyik fő kérdés, amelyel foglalkozni kell, ami a különböző rendeleteket illeti ha figyelembe vesszük azt a rendeletet, amelyet a parlament is elfogadott október 5-én, úgy gondoljuk, hogy nagyon is korlátozó jellegű. Szerintünk a sokkal nagyobb az a költségvetés, amely amelyek kapcsolatosan csalások vannak, mint amiről jelenleg szó van, és tudjuk, hogy a csalások milyen nagy kárt okoznak az áldozatoknak. A fontos az, hogy minden szabálytalansággal foglalkozzunk, mert csak így lehet felderíteni mindent, a hálózatokat például, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen dolgoznak, működnek. Egy rugalmas mechanizmusra van szükség az Európai Ügyészség központi szintjén. Foglalkozni kell természetesen a tagállamoknak is ezekkel a folyamatokkal, és objektíven kell értékelni a helyzetet. A tanács jelenleg különböző korlátokat határoz meg még mindig, és az EPO értékeit korlátozza. Ezek mind olyan pontok, amelyekkel kapcsolatosan folynak továbbra is a tárgyalások, folyik a vita, és fontos döntésekre kell majd sort keríteni. Mik az ajánlásai a széknek, amelyekkel mi foglalkozunk a bizottságnál? Természetesen az összes ajánlás nagyon fontos számunkra. Az OLAF, a Europol és az EPO is mindenképpen tehát számukra fontos lenne az összes adathoz hozzáférni. Úgy gondoljuk, hogy fontos a hozzáférés ezekhez az adatokhoz, és hogyha meg akarjuk teljes mértékben valósítani a az csalásokat, akkor mindenképpen foglalkozni kell ezekkel az adatokkal, és hozzájuk kell férni. Egy munka megosztás van az EPO és, és más testület között, például az OLAF vagy a Europol. Ezek olyan területek, amelyekkel kapcsolatosan reméljük, hogy pragmatikus megoldások születnek. Fontos, hogy ne kelljen új testületeket létrehozni, hanem a meglévőkkel a célkitűzéseinket elérjük. Ami a különböző intézkedéseket illeti, hogy azok hatékonyak voltak-e, hatékonyak-e. Azt hiszem, hogy a tagállamokkal együtt előre haladtunk, és most már értik a tagállamok is, hogy miért kell bizonyos intézkedéseket meghozni, hogy prioritásokat kell kialakítani az intézkedések terén is, és ahogy a jelentés is rámutat arra, ugye látjuk, hogy ez egy nagyon terjedelmes dokumentum, tehát a különböző kötelességvállalásokkal kapcsolatos szintek nem ugyanazok a tagállamokban, de természetesen az utóbbi években azt látjuk, hogy jelentős volt a javulás. Ismétlem, megismétlem azt, amit az elején mondtam. Szeretnénk biz, bizonyos, biz, megbizonyosodni arról, hogy a tagállamok nem ássák alá azokat a, azoknak a hat, hatóságoknak a kapacitását, amelyek végrehajtják a különböző szabályokat. Ugye például a cigaretta csempészettel kapcsolatban néhány kisebb tagállammal is tárgyaltunk. Azt mondták, hogy ugye pénzügyi kieséseik vannak, veszteségeik vannak, a, azáltal, hogy a Philip Morris International-lel megköttetett a szerződés, az európai költségvetés számára fontos, hogy célzottan foglalkozunk a kapacitásokkal, és a kontrollokat erősítsük, ami a az adóadminisztrációkat, hatóságokat illeti, akkor nem tudom, hogy kiválaszolna rá a kollégáim közül, vagy egyáltalán azzal kapcsolatosan, még ha van kiegészítésük, amit már én elmondtam. Yeah, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, alelnök asszony. Talán néhány más információval kiegészíthetném azt, amit a az előadó is kérdezett az Olaf és az Eurojusztal kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy az Olafhoz való kapcsolatokra már van megállapodás, aminek alapján kiegészítő szerepet kap Olaf. Ha a közös kompetencia van, hatáskör, akkor az OLAF folytathatja mandátumát, megbizátását. Az Eurojust-tal kapcsolatban még nem tartunk itt, és ez egy kicsit a székhelyhez is kapcsolódik, vajon az Eurojustnak kell -e a közigazgatási szolgáltatásokat nyújtania, vagy sem, erről még nincsen döntés, de most vagyunk a tárgyalások utolsó szakaszában, és többet fogunk tudni majd, amint a tanácsülés véget ér. Ami az áfa-val kapcsolatos megjegyzéseket és az akciótervet illeti, nos, ezzel kapcsolatban nem tudok sok mindent mondani. Ez Moszkovicsi úrnak a, a felelőssége és a, az adóügyi főigazgatóságnak de az áfa csalással kapcsolatban és a, a számvevőszék nyilatkozatára is utalva, mi magunk is támogatjuk, hogyha az adatokhoz ez a hozzáférés biztosítva lesz például a bizottság a Fiskehez és az OLAF és a FISZKEhez hozzáférhessen. Nem tudom, hogy a többi kollega szeretne bármit hozzátenni, de nekem ennyi. Köszönöm szépen ha szabad, bocsánat, hogy nem mondtam semmit a, a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban semmit. Ez is a kérdés része volt. Ha visszamennek erre a táblázatra, azt látják, hogy a közérdekű bejelentés egy olyan terület, ahol viszonya kisebb arányban hoztak a tagállamok intézkedéseket más területekhez képest. Más szóval, még van mit tenni a téren. Jurova biztos asszony, szívügye ez a kérdés. Folyik is munka az irányítása alatt. De mi is, ahogy a tagállamokkal a tárgyalásokat megkezdjük, a prioritásokkal kapcsolatban, akkor el fogjuk mondani, hogy ez véleményünk szerint ez egy abszolút prioritás, erre több figyelmet kell fordítani. Bevált gyakorlatokat a tagállamoknak meg kell osztani egymással, és akkor majd valóban fejlődés lesz. Önök is tudják, hogy ez egy fontos terület, és egy olyan terület, ami valóban több figyelmet érdekel a tagállamokban is, és a, tag, a bizottság részéről is persze. Köszönöm. No A filmapmeldungen... Szóval még négyen jelentkeztek szólásra. Jávor kolléga az első. Thank you, Chair, and uh, thank you for... Köszönöm szépen, és köszönöm az alelnök asszonynak is, hogy eljött hozzánk ma. szeretném elmondani, mennyire hálás vagyok ezért a szíves együttműködésért, és minden jót kívánok a jövőbeni beosztásához. Nagyon sajnáljuk, hogy itt hagy minket. Szeretnék köszönetet mondani Pitere asszonynak és az előadónak a jelentésért. Különösen az előző tavalyi jelentés előadójaként szeretném megköszönni, hogy tulajdonképpen egy nyomon követő fejezetet bevett a jelentésbe, és ebben felsorolja az előző jelentésben is vázolt kihívásokat. A jelentésben is vannak kérdések, amik tavaly már felmerültek, és ahol szerintem túl sok előrelépés nincs. Először a közbeszerzési szabálytalanságok. Látható, hogy ez az egyik legnagyobb probléma a kohéziós politikában. Nem csak a közbeszerzési szabályok, mert a bizottság véleményem szerint tulajdonképpen sikeres volt a közbeszerzési jogszabály átültettetésében, de a végrehajtásban súlyos hiányosságok vannak abban, hogy bizonyos tagállam, vagy néhány tagállamban legalábbis milyen a végrehajtás. Tehát nem elég most, hogy elégedettek vagyunk az átültetéssel, hanem igen szigorúan meg kell nézni, hogy milyen a gyakorlatban a végrehajtás, hogy hogyan működik mindez a gyakorlatban, mert úgy látom súlyos problémák vannak ezzel kapcsolatban. Szeretnék én is visszatérni másodszorban a, a közérdekű bejelentések és a bejelentők védelmére, amit az előadó is és az alelnök asszony is felvetett. Látjuk, hogy van fejlődés a bizottság részéről, és a, az igazságügyi főigazgatóság is egyfajta értékelést kezdett a helyzetről. De úgy látom, hogy még azért nagy szükség van arra, hogy a főigazgatóság támogatást kapjon Megpróbálják ugyanis a lehető legjobb jogalapot megtalálni az európai szintű védelemhez, az ir- a közérdekű bejelentőket védő irányelvnek, és nyilván van ebben a szubszidiaritási kérdés is. Be kell tudjuk bizonyítani, hogy a közérdekű bejelentők védelme nem csak tagállami probléma. Nem várhatjuk azt, hogy csak a tagállamok lépjenek. Nem csak azért, mert nem teszik meg, mert ugye ez a tapasztalat, hogy nem teszik meg azt, amit megtehetnének, hanem azért is, mert a közérdekű bejelentés az valami olyasmi, ami igen szorosan az európai érdekekhez kapcsolódik, nem pedig, vagy nem csak, vagy nem kizárólag az egyes tagállamok érdekéhez. Az EU-nak megvan ebben a maga európai érdeke. Ezért jobban kell védeni, a, tehát a, a érdeke az EU-nak is, hogy védje a közérdekű bejelentőket, akik nagyon gyakran olyan információt táv, továbbítanak, ami például az áfacsalásokkal kapcsolatos, és ami részben az EU bevételének az alapjául is szolgál. Harmadik kérdésként az áfát említeném én is. A kérdésem nekem is az akcióterv lett volna, de már mintha választ is kaptunk volna erre, tehát, hogy Moszkovicsi biztosnak a hatáskör ez. Alelnök asszony említette, hogy az az áfacsalással kapcsolatban a, a 10 millió értékű határérték fölött lehet az Európai Uniónak hatáskör. Ez nevetséges. Aki európai áfacsalást látott, már azt tudja, hogy ennek megvan a maga jellege, természete. Messze néha a 10 milliós határérték alatt is óriási csalások, áfacsalások lehetnek. És probléma az is, hogy az áfacsalás általában több mint egy tagállamot érintenek, tehát egyszerűen tisztázás kérdése, hogy hogyan számoljuk ezt a 10 millió eurót. Ha három-négy tagállamot érint egy áfacsalás, akkor, akkor honnan jön össze, hol számoljuk a 10 milliót, vagy összeadjuk, vagy hogyan számoljuk ezt? A következő, ugye azt is szeretném megemlíteni, hogy a korrupcióellenes jelentések, a bizottság korrupcióellenes jelentése talán még nem hangzott el, Eredetileg úgy vártuk, hogy ez majd az év első felében jelenik meg, és ebben súlyos késlekedés van, talán decemberre valami lesz. Szeretném elmondani, rossz érzéseim vannak emiatt. És azt kérdezem, hogy az előző korrupcióellenes 2014-es jelentésnél már volt a parlament és a bizottság között egy súlyos vita, hogy miért nincs a jelentésben a 28 tagállamon kívül korrupció ellenes fejezet az intézmények korrupciójáról, mert tudjuk, hogy ilyen van, és a jelentés még mindig nem tartalmaz erre vonatkozóan külön tehát az intézményekre vonatkozó külön fejezetet. Nem tudom elfogadni ezt. Szerintem egyértelműen szükség lenne az EU intézményekre vonatkozó fejezetre is. Ami pedig az EPPO-t illeti, és nagyon örülök annak, hogy végül a tanács arra következtetésre jutott, hogy a, az ÁFA csalás a 10 milliós korlátozás alatt is vizsgálandó. A kérdés azonban az, hogy két párhuzamos érdek van. Az egyik az az, hogy az EPPO mielőbb meglegyen, a másik pedig az, hogy az EPPO elég erős legyen. Ez a két érdek mintha kicsit mondana, egymásnak. Azt kérdezem tehát, hogy hogy értékeli azt? vajon ez a kompromisszum mit hoz? Mennyi lesz az erő? Mennyi lesz az EPPO-nak az ereje a kompromisszumban? El, legyünk-e elégedettek, vagy egyszerűen beáldoztuk az erős EPPO-t azért, hogy minél hamarabb legyen egy? A másik két utolsó megjegyzésem. A korábbi PIF jelentésben már kimutattuk, hogy egy általános korrupciós indexre van szükség a tagállamoknál, és azt kérdezem, hogy van-e már etéren bármi előrelépés. Érzékeli a bizottság a tagállamok fejlődését ez irányban, és a legeslegutolsó megjegyzésem az EU PMI megállapodást, a Philip Morris dohányipari cég megállapodást. Örömmel látom, hogy végre a bizottság az Európai Parlament kurzusát követi ebben a megállapodásban, de vannak más transnacionális dohányipari cégek. Mi várható? GTI, BAT, a, több, BET, a többivel kapcsolatban. Tehát mi, mi várható a többivel kapcsolatban az velük kötendő megállapodásoknál? Tulajdonképpen az egész ágazatnál. Nächster auf der következő, de jön kolléga. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az alelnök asszonyt. Én személyesen nagyon sajnálom, hogy el fog hagyni a funkcióját az év végén, és remélem azt, hogy az ön távozása után is folyik, majd folytatódni fog a munka. Négy megjegyzésem lenne, észrevételem lenne. Az első, hogy a számvevőszék is kiadja ugye az éves jelentését, és felhívja a figyelmet a szabálytalanságokra, különösen a közbeszerzés terén. Hogyha megnézzük a csalással kapcsolatos éves jelentést, akkor azt látjuk teljesen világosan, hogy a úgy tűnik, hogy passzív a, ez az egész folyamat, mert meg kell várni a tagállamok részéről is a jelentéseket, hogy mit tekintenek csalásnak például, aztán nagyon sok a hiba a közbeszerzések terén, meg kell tanulnia nagyon sok tagállamnak, hogy hogyan is működik a közbeszerzés. Természetesen megvannak az iránymutatók, de talán türelmesnek kell lenni. Például van-e az Olafnak is felhatalmazása, hogy bizonyos tagállamok hatóságaival együttműködjön, vagy felderítsen bizonyos szabálytalanságokat, akkor Jávor kollégám is említette a korrupciós ellenes éves jelentést. Ebben az éves jelentésben a különböző tevékenységeket illetően, amelyek antikorrupciós, tehát korrupcióellenes tevékenységek a tagállamokban, látjuk, hogy vannak különböző programok, amelyek során megosztjuk a különböző tapasztalatokat, de én azt hiszem, hogy egy szisztematikus megközelítésre lenne szükség, hogy felvegyük a harcot a korrupció ellen. A, ott van a, például a Rotterdami kikötő, a vám hatóságok. És látjuk azt, hogy ugye ott van a kereskedelem, egyrészt a kikötői kereskedelem, aztán másrészt ott van az integritás, a, a csalással kapcsolatos fellépés. Az én országomban elég nagy a verseny a kikötők között, nevezetesen, hogy melyek azok a hálózatok, amelyekkel le lehet a kockázatokat csökkenteni, például a vámok hatóságok terén vannak nagy botrányok csalás szinten, nem is egy volt, ugye sokszor nagy a kockázat a korrupció miatt, és itt mi itt vagyunk Brüsszelben, és akkor arról beszélünk, hogy sok esetben nem jól kormányoznak, nem jól vezetnek. Maga a jelentés is kimondja azt, hogy a bevételek szempontjából mennyire fontos ez a munka. Fontos proaktívnak lenni, és csak így lehet ugye harcolni a korrupció ellen. Szeretném, hogyha az alelnök asszony elmondana néhány dolgot azzal kapcsolatosan, hogy 2016 végéig mi lesz a helyzet, például a cigaretta csempészet területén lesz -e egy, lesz egy jelentés a témát illetően, Természetesen szeretnék gratulálni, ahogy Jávor kollega is mondta, a bejelentők, a visszaéléseket bejelentőkkel kapcsolatos munkát illetően. Én remélem, hogy együtt ezen a területen is megtaláljuk a megoldásokat, és más területeken is azt hiszem, hogy minnyájunk számára a csalás elleni fellépés fontos. Jó kolléga következik. Igen, elnök asszony, alelnök asszony, tisztelt kollégák, Ugye itt 75% az európai polgároknak úgy véli, hogy az EU-nak többet kellene tennie, mint jelenleg az adó, ugye, csalások ellenében, és az Európai Bizottság részéről az alelnök azt is említette, hogy ezer milliárd eurós összegről van szó évente a szabálytalanságok szintjén. Azt hiszem, hogy ezeket a számadatokat különleges figyelemmel kellene megvizsgálni az éves jelentésben, amely az EU pénzügyi érdekeinek védelmével és csalás küzdelemmel foglalkozik, ugye a 2015-ös évre vonatkozóan, amelyet ön ma mutatott be. Nos, önök asszony következtetéseiben, illetve jelentéstevő következtetései most nem ismétlem meg, de néhány olyan pontot ismétlek meg, ami fontos a szociáldemokrata frakció számára. Ugye itt szabálytárságokról van szó, amelyek család jellegűek, ugye szendékosak. itt a 22 ezer szabálytalanságból 2015-ben mindössze 1400 valamennyi ö, olyan szabálytalanság merült fel, amelyek családnak minősíthetőek. Ez 11%-os csökkentést jelent a 2014-es évhez képest. Ez mindenképpen megnyugtató. Tehát a család cselekmények semmiképpen sem általánosak a pénzügyi kezelésben. Alának asszony tehát elhagyja a bizottságot, a Világbanknál kap fontos funkciót, ez mindenféleképpen elégedettséggel töltheti el önt a költségvetésért felelős alelnökként illetve az európai költségvetés végrehajtása kapcsán. Aztán, ahogyan ön is kiemelte a kap ágazatai, ugye a vidékfejlesztés, halászat, kohéziós politika, azok az ágazatok, ahol a leg több családjelögű szabálytalanságot derítenek fel. Az első kérdésem az alának asszonyhoz az, hogy hát nem véli úgy, hogy jó lenne harmonizálni a kiadási nyilatkozatokat valamennyi tagállamban, hogy összevethető adatokat, megbízható és megfelelő adatokat gyűjtsünk. Második kérdésem, elnök asszony. A nem családjelölgő szabálytalanságok gyakran annak tudhatók be, hogy az érintettek nem ismerik megfelelően a szabályokat és összetett követelményeket. Tehát esetlegesen a szabályok és eljárások egyszerűsítése a tagállamok, illetve a bizottság részéről esetleg lehetővé tennie ön szerint, hogy az ilyen jellegű szabálytalanságok száma csökkenjen a nem család szabálytalanságok esetében én meg vagyok győződve arról, hogy a jó és rossz tanulókra való beosztása a tagállamoknak, ez egy jó ötlet lehet-e, hiszen ez gyakran túl szubjektív értelmezés a politikai frakciótól függően. És az utolsó kérdésem. A közös VEM jellegű fellépések, amelyeket az egyes tagállamok és harmadik országok VEM hatóságai hajtanak végre az OLAF támogatásával, lehetővé tették, 6 millió cseppvizet cigaretta lefoglalását 2015-ben, ez körülbelül 5,6 millió euró értéknek felel meg. Az európai parlamentben a dohánytermékekkel foglalkozó munkacsoport vezetőjeként örülök ennek a számadatnak. Ugye ez az önök stratégiájának gyümölcse, már ami a dohánytermékek csempészeti elleni küzdelmet illeti. Most alelnök azt, hogy meg tudja erősíteni, hogy 2016 végéig megszületik az előrehaladási jelentés ezen stratégia eredményeivel kapcsolatosan, és meg tudja erősíteni, hogy a Philip morris való megegyezés nem folytatását mi üdvözöltük, hiszen már önmagában ez a számadat is azt bizonyítja, hogy az Olaf remek munkát végez a cigaretta csempészet elleni küzdelemben. A elnök asszony, jó magam is kérdést szeretnék feltenni, hogyha elolvasom a fifi jelentést és a mellékleteket, hát rengeteg információt találunk ezekben, és szinte ö, megzavarodnak az érzékeink, mit is csinálunk ezzel a rengeteg információval, rengeteg család jellegű eset van. Az első kérdésem az lenne, hogy mit tesz a bizottság ezen esetek megfigyelése érdekében. Tehát most elégedjünk meg azzal, hogy most itt van egy számadunk, jövőre egy új számadat születik. Azt hiszem, hogy ez egy hatalmas hiba, ugyanis nincsen jelentésünk arról, hogy hogyan kezelik tovább ezeket a bejelentett csalásokat. Ugye még a szabálytalanságokat sem, de, de a csalásokat sem követi nyomon a bizottság. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egész egyszerűen így van, vagy hogyan kezeljük ezeket a számadatokat a későbbiekben? A második kérdésem, hogyha megnézzük, az agrárterületen 50% az eseteknek ugye az ellenőrző rendszer révén került felderítésre, a kohézus területen ez kétharmad volt, tehát az 50 százalék vagy kétharmad, én ezt nem tartom soknak. 50 százalékát, tehát nem az ellenőrzési rendszerek révén derítették fel, illetve harmad részt a kohézus politika esetében. Miért nem elég jók az ellenőrző rendszerek, mint hogyan lehet ezen javítani? És a harmadik kérdésem, az Olaf adataira vonatkozik. Az alap megint csak 888 millió euró értékű beszedést kér. Hogyan hatják végre ezeket az ajánlásokat, milyen mértékben valósulnak meg? azt, asszony megint csak önni a szó. Thank you. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvalóan abban a luxusban van részünk, hogy itt van a mostani és az előző év előadója is, akik alaposan részt vesznek és ismerik a mai kérdést, amiről betélünk. Remélhetőleg a jövő évi előadóval ugyanez a sor folytatódik, hiszen valóban egy olyan kérdésről van itt szó, ami rendkívüli jelentőségű, nem csak a pénzügyi irányítás szempontjából, hanem az európai állampolgárok bizalmának visszaszerzéséért folytatott harcunkban is. Szeretnék válaszolni a kérdésekre, még pedig maximálisan, de ha ez mégsem elegendő, a kollégáim biztos kiegészítenek. Nézzük a beszerzést először, ami nagyon fontos kérdés. Szerencsére tudják is a tagállamok is, hogy ez ilyen lényeges, ez nyilvánvaló volt a bemutatott táblázatból is. Nos, amivel szembesülünk, az a következő. 2016 márciusa volt az átültetési határidő. Tehát, hogy mindenki azonos szinten működtesse a beszerzést. A kollégáim azt mondják, hogy, jel, hogy beletelik még az átültetést követően némi időbe az, hogy egy irányelv működni kezdhessen, és ugye kopaszkodjunk meg, ez az idő akár három év is lehet, ez az átlag. Tehát van munkánk, és nyomást kell gyakorolnunk, hogy már legyen demonstrálható eredmény, mégpedig minél előbb, mert a három év az nagyon hosszú idő, 2016 márciusában indulunk, és csak 2019-re lennének láthatóak, vagy kiemelkedőek az eredmények. Szeretném az Olafnak megköszönni, hogy ebben segít, mert ők azok, akik ezt a kérdést tehát a tagállamokkal való kapcsolatot a jövő évre tematizálták. Hogy, de, hogy hogy működik, hol van szükség nagyobb tapasztalatcserére, annak érdekében, hogy tényleg támaszkodhassunk arra, hogy a közbeszerzési szabálytalanságokat a csalás kérdésének megfelelő felfogásával vizsgálják. Egyszerűsítésre van szükség valóban, őszintének is kell, legyünk őszinték néha, nézzünk körbe. Ha körbenézünk, hogy kit, ki a hibás, gyakran mi vagyunk, mert nagyon gyakran olyan szabályokat hozunk, amik nehezen érthető, és éppen ezért könnyen manipulálható. Tehát az, az ügy, a számövőszék javaslatának ellenére azért az egyszerűbb szabályok kevesebb hibához és visszaéléshez vezetnek. A, a 2017-re ha sikerül összeállítanunk egy viszonylag érthető jogszabályrendszert, akkor ez az, hogy lebontjuk vagy lerántjuk azt a, azt a függönyt, azt a leplet, ami mögé a csalók bebújhatnak. A másik pedig a, a közérdekű bejelentők védelme. Bárki, aki valaha is foglalkozott egy olyan ügyjel, ami kapcsolatban állt a közérdekű bejelentők védelmével, az tudja, hogyha nem sikerül hitelesen és következetesen eljárnunk e téren, akkor az emberek egyszerűen félnek. Nem fognak felállni és beszámoltatni. Nos, ezért kell a tagállamokban ezt bátorítani, és a saját alkalmazottaink körében is következetesen. Hogy ez mit jelent? Vajon azt jelenti-e, hogy 29. jelentés is legyen, ahogy önök javasolták? Nem csak a közérdekű bejelentők védelméről, hanem más kérdésekről is, tehát ez nagyon érdekes. De úgy gondolom, hogy legalább ami a a bizottság szempontjából látszik. Nos, ez egy olyan terület, ahol a leginkább úgy tudunk legjobban eljárni, hogyha bemutatjuk a bevált gyakorlatokat, de nem félünk a rossz gyakorlatokról sem számot adni, illetve azokat kommentálni. Ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen jogalap. Ez ugye nagyon fontos előfeltétel. És ez már a, tulajdonképpen a jogalapnak a következetes alkalmazása, amit majd alaposan meg kell vizsgáljunk. A nemzeti korrupció ellenes jelentéseket kommentáltam, és ezért mondtam, hogy legyen egy 29 is. Tehát értem, értem, hogy azt szeretnék, hogy egy kicsit legyünk önkritikusak, és bátorítsuk a tagállamokat, tulajdonképpen példát mutassunk. Nem mondhatom, hogy nem tesszük, hiszen azért nem mondhatom, mert ez nem a mi hatáskörünk, a másik főigazgatósági. Nyilvánvalóan megkérdeztük, hogy hol tart a korrupció ellenes jelentés előkészítése, és biztosítottak minket arról, hogy ez lesz az év végéig, ami a következő, nyilván a parlamenttel is meg kell tárgyalniuk. De hát úgy gondolom, hogy mi meg kell nézni, hogy milyen, hogyan alakul a jelentés. Tudja a főigazgatóság, hogy igen, nagy, magas elvárások vannak, és, és talán egy picit valóban fontos őket jobban ösztönözni. Az EPO-val kapcsolatban nyilvánvalóan vajon a, az erős EPO az ellensége a mielőbb megszületendő epónak. Nos, az az igazság, hogy még nem vagyunk a, a mielőbb útján, útvonalán. Mindig, amikor eh, az eporról kezdünk el vitatkozni vagy beszélni, megismételjük, ami véleményem szerint a parlamentek közös álláspont. Vannak minimális követelmények, ami megfelelő érték, és ezért azt nem szabad feladni. What is it that would serve Europe given the differences? De el kell döntsük majd, hogy milyen véleménynek adunk elsőbséget. Ugye vannak tagállamok, amelyek na, vannak, akik nagyon ambiciózusak, nem túl sokan vannak, de vannak, és vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez a saját jogrendszerüknek a szuverenitási területe, vagy szuverén területe már. Na most hogy tudjuk ezt összehozni, azt majd meglátjuk, de valóban vannak van egy olyan szint, amiből nem engedünk, legalábbis a bizottság nem hajlandó engedni. A dohányipari megállapodás. Két kérdésben is eh, érintették ezt. A Philip Morris international kapcsolatos döntésünk nagyon alaposan mérlegelt döntés volt. Elismertük azt is, és látjuk, hogy eh, ugye van a dohányipari irányelv, és van egy nemzetközi keret. Ami akkor még nem volt, amikor a megállapodások eh, megszülettek. Látjuk azt is, hogy van egyfajta szabályozói hiátus, de talán a PMI garant, garancia arra, hogy önként megfelel a megállapodásnak, még akkor is, hogyha hivatalosan nem bővítettük. Ez tulajdonképpen megnyugtató a szabályozói hiátus szemben. Értjük és látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek aggódnak, hogy ebből milyen lépések születhetnek, de ahol probléma van, támogatni fogjuk a tagállamokat. A szabályozói keret új elemeit ennek megfelelően fogjuk alakítani, és szeretném megköszönni mindenkinek, hogy olyan aktív volt a dohányipari jegyzőkönyv ratifikálásában. Nem csak mi tettük ezt, nem csak a mi felénk, hanem mindenki mással kapcsolatban is mindezt megtették. Van-e még valami, amit hozzáfűznénk? Szóval félúton vagyunk. A jelentéssel kapcsolatos kérdés, hogy megerősíthetem-e, hogy az év végére meg lesz. Amit én megerősíthetek, az az, hogy mielőbb megkapják. Elnézést kérek, de januárban lesz csak. Már megbeszéltük, és elfogadtam, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy a jelentés minősége megfelelő legyen. Igen, itt van. És hányan ratifikálták? 24-en. Van. Tudják, hogy 17-re lenne szükség de tiszteletben tartom ezt. Nagyon fontos, hogy a, tám- a ratifikálást támogatták olyan lépésekkel együtt, ami a titkárságot és a illete, és támogatták azokat az országokat, amik talán vonakodtak a ratifikálástól. Nagyon fontos. Tehát, hogy kiváló minőségű legyen ez a jelentés, és ahogy itt mondtuk, januárra lesz meg. Ami a rendszerszerű megközelítést illeti. A táblázat is már mutatta, mind a bizottság, mind a tagállamok munkájában ezt horizontálisan próbáljuk megvizsgálni, tehát az országok, az összes országot, összes ágazatot és az összes akcióterületet. Mindezt szisztematikusan tesszük, de talán hasznos lenne, hogyha ezt megbeszélnénk egyszer, mert én értem, értem, hogy azt szeretnék, hogy ne ugyanazt csináljuk a különböző főigazgatóságoknál. Valóban, ezt mi is így gondoljuk. Különösen a, azoknál a tagállamoknál fontos ez, ahol fennáll a jogsértések kockázata, de nem képesek ezeket felfedni. Keleti határ kis tagállamai, Litvánia, Lettország. Tehát azok az országok, amelyek egy olyan területen határosak. De szóval nem befejezve a mondatot, egyszerűen több támogatást kell adjunk e területen. Ami a jó és rossz tagállamokat illeti, hát már régóta vitatkozunk erről, túl két iskola van erről. Mi megpróbáljuk a jó gyakorlat, bevált gyakorlat útját járni. Úgy gondoljuk, hogy ez az, amivel a rossz gyakorlatokat ki lehet iktatni, bár nyilvánvalóan néha előfordulnak súlyos problémák, amelyekre rá kell mutatni. Az egyszerűsítésről és a fejlődés jelentésről már szóltam. Grace Lawson kérdése. ami a jelentések nyomon követés, vagy a következtetések nyomon követését illeti, nos, ez valóban fontos. Megpróbáljuk mi is a tagállamokkal a különböző formában ezt kidolgozni. Mi úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak azokra a területekre kell figyelni, ahol több a probléma. Vannak visszatérő problémák, ismétődő problémák, és a tagállamoknak ezekre a területekre kell figyelni. De talán ezt a nyomonkövetési munkát te elmond, elmondhatnád majd, de hát megfelelő képességek kellenek ehhez, kev- néhányan dolgoznak csak a jelentésen, biztosítani szeretnénk azt, hogy meglegyen a jelentés, és legyen a tagállamok számára egyfajta kötelezettségvállalás is. Ami az OLAF ajánlásokat illeti, ami a 80 millióról szólt, ö, bocsánat, a 10 milliós határértékről szólt. Valóban erről sokat beszélünk. Van előttünk még némi munka, hogy közös megértés kialakuljon. A költségvetés szempontjából úgy gondoljuk, hogy az Olaf ajánlása arra vonatkozóan, hogy mit kell visszaigényelni, a valóságban talán nem egészen megfelelő. És a különböző főigazgatóságok és a jogi szolgálat is be kellene, hogy avatkozzon. Um, a személyes véleményemet elmondhatom, a munkatársak tudják ezt, hiszen többször mondtam már. Én szerintem igazából az a fontos, hogy arra figyeljünk, hogy mennyit gyűjtünk be, nem pedig eh, mennyi begyűjtési igényünk van. Mert az igény tulajdonképpen arra ösztönzi az oláfot, hogy, hogy minél nagyobb mennyiség összeget igényeljen, ne pedig hitelesen becsülje meg, hogy mi az, ami a, a reálisan várható beszedett adó. Ez a 880 millió és a tényszerű közti különbség tehát az, amit majd úgy kell valahogy megjavít, azon, ahogy úgy kell javítanunk, hogy a módszertant átalakítjuk, javítjuk a jövőre. Jó. Úgyhogy, ha nem bánják, akkor átadom a szót a kollégámnak. Thank, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, alelnök asszony. És elnök asszony, szeretnék kommentárt fűzni két témához, amelyről De Jong úr beszélt ugye itt a szisztematikus megközelítéssel kapcsolatosan, és általánosságban, hogy a, a vámhatóságok hogyan is lépnek fel, a, a jövőben sokkal inkább koncentrálunk majd arra, hogy hogyan lehet a csalásokat megelőzni, tehát a megelőzésre itt különböző tapasztalatok vannak, van már bizonyos gyakorlat, de természetesen többet szeretnénk tenni a csalások terén, itt a, a ahogy az alelnök asszony is nagyon őszintén és nyíltan elmondta, ezt a témát folytatni kell. Tudjuk, hogy az Olaf mit ajánl, mi az igény, és mi az, amit be tud gyűjteni. Tehát itt egy, van egy közvetlen kapcsolat. A fő üzenet az az, hogy a pénzügyi monitoring, tehát fontos a pénzügyi ajánlások terén, és fontosak az információk a belső munkánk szempontjából. Egy kollega észrevételt tett az egyes első ponttal kapcsolatosan, nevezetesen hogyan is folytatjuk ezt a munkát. Tehát ami a szabálytalanságokkal kapcsolatos rendszereket illeti, ugye itt a jelentésben benne van az, hogy mik is a fő feladatok, de a kollégám folytatja most ezt a munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök asszony, ami a kérdéseit illeti, a follow-up, a nyomon követéssel kapcsolatosan, ahogy Margarita Hoffman is elmondta, meg, megvan a jogalkotási keret azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet nyomon követni a szabálytalanságokkal kapcsolatos feladatokat, a felderítést. Mindez lehetővé teszi, hogy a monitoring munka folyjon azzal kapcsolatosan, hogy mi is történik a tagállamokban. A TIF rendelettel kapcsolatosan azt látjuk, hogy egyre több a az olyan ellem, amely kapcsolódik az információkhoz, amelyeket a tagállamok beküldenek, informálnak a szabálytalanságokról, ez érdekelte önt leginkább a kérdésében. Tehát látjuk, hogy a jelentésben van egy kis bekezdés, amely kapcsolódik a, a, a megállapított ö, csalásokhoz. Tehát minden évben, ugye, ö, 2009 és 2015 között megkaptuk a stabil ö, adatokat és az összes adatot a megállapított csalásokkal kapcsolatosan. Ugye van egy 10 százalékos hiba arány, de 2009 és 2015 között volt, voltak különböző bírósági ügyek, és itt a megállapított csalásokkal kapcsolatosan 10% volt ez a hibarány. Aztán a különböző hatóságok archiválták az adatokat, és azt láttuk, hogy a mezőgazdasági politikában, a kapban került sor a legtöbb csalásra. Tehát ezek már kézzelfogható elemek, amelyekre utal a jelentés is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék két dolgot hozzátenni az elhangzottakhoz. De Jong úr ugye azt mondta, hogy rossz érzése van azzal kapcsolatosan, hogy ebben az évben nem jön ki a jelentés, csak a jövő évben. Én megerősíthetem azt, hogy nagyon komoly munka folyik, és majd a bizottságnak jelentem, hogy itt várják a jelentést. Továbbá, elnök asszony, lehet, hogy még az évvége előtt fogunk találkozni, de ez volt az utolsó tervezett találkozom, de lehet, hogy még lesz azért egy, és mindenképpen szeretném értékelni az együttműködésünket. Nagyon jó volt ez az együttműködés. Számomra ez egy nagyon gazdag tapasztalat volt, hogy együttműködhettem ezzel a szakbizottsággal, és a jövőben is együtt fogunk mm, természetesen működni az új funkcióm a Világbanknál, szintén foglalkozik majd az Európai Unió kérdéseivel, és ott is őr, őrizni fogom a pénzügyeinket. Köszönöm. Köszönöm szépen, minden jót kívánunk a jövőben önnek. Nos, ma van itt utoljára körünkben, és remélhetőleg lesz még olyan témánk, amelynek kapcsán meghívjuk önt ide majd a szakbizottságban, de ha mégsem így lenne, akkor minden jót kívánok önnek, és remélhetőleg majd viszont látjuk önt hiszen a Világbank fontos partnere az önnek. Minden jót kívánunk önnek, ha már nem találkozunk, de mindenképp az ellenkezőt kívánom. Peter a jelentéstevő asszony kap szót zárásként. E, dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dánia, wydaje mi się, że nagyon szépen köszönöm, nincs sok hozzátenni Azt hiszem, hogy ez az eszmecsere nagyon elmélyült volt, nagyon érdekes volt. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a bizottságból, hogy foglalkoztak ezzel a nagyon fontos témával. Köszönetet mondok a biztos asszonynak a válaszaiért, és remélem, hogy ezek a azok a, ö, témák, amelyekre nem tudott válaszolni, majd ö, azokat elküldi írásban. És még egyszer köszönöm szépen. Ja, und ich glaube auch, dass wir... Azt hiszem, hogy itt a hitelesség kérdése az egyes csalási esetek nyomon követése. Ezzel ezen napirendi pont végére értünk. Itt egy kis módosítás van a napi renden. Az ötös pontot vesszük előre. Azaz, itt az EU szervei többet tehetnek a közbeszerzési eljárások megkönnyítése érdekében. Makovej asszony a jelentéstevő és a szemvevőszék részéről Brenik Meyer fog szólni, aki azonnal meg is kapja a szót, tessék. Thank you, Chair, for giving me the... Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kapok, hogy az Európai Számbevőszék külön speciális jelentését bemutassam nevezetesen, hogy hogyan lehet a közbeszerzésekhez jobban hozzáférni. A kérdés az az, hogy mi is a, a feedback, a visszajelzés a közbeszerzésekkel kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy mennyire fontos az európai pénzügy ügyek kérdése, és az Olaf jelentése ö, szól arról, hogy a csalásokkal kapcsolatos bejelentések száma ö, sajnos alacsony az európai intézmények megfelelés azonban nem a probléma. Ami a közbeszerzéseket illeti EU szinten, itt nagyon jól kormányzott témáról van szó, és ami az EU-s intézmények közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatait illeti, tudjuk, hogy nagyon jó a kapcsolata a szakértőkkel, és a szakértők tudják azt, hogy hogyan kell eljárniuk az uniós intézményeknek. Itt az éremnek két oldala van. A, először is a hozzáférés a gazdasági operátorok részéről, és a közbeszerzésekhez való hozzáférés. Továbbá a legfontosabb a hozzáadott értéke ennek a munkának az EU-s intézmények számára és a piac számára. Az egyik fő probléma, amelyre rámutattak, az az volt, hogy mennyire alacsony a részvétel a közbeszerzésben a gazdasági szereplők részéről. Hogyan lehet javítani ezt a részvételt? Az Európa Európai Unió közbeszerzésről szóló rendelete szól a KKV-k közbeszerzéséről. De azt is látjuk, hogy az Európai Unió nem tudta megfelelő módon integrálni ezt a témát az Európa intézményeknél, maguknál. Aztán van egy másik feladat, hogy az EU-s intézmények a 4 milliárd dal foglalkoztak 2014-ben a közbeszerzések kapcsán. Ez a 4 milliárd hozzájárulás volt a bizottság részéről, 72 százalékosan, az Európai Bank 12 százalékosan járult hozzá a tevékenységhez és kisebb EU-s intézmények szintén részt vettek ebben a, ezekben a feladatokban a közbeszerzések terén. A mi jelentésünkben van egy melléklet, abban megtalálják ezeket az adatokat. Ami a részvételt illeti, az EU rendeletben jelentős utalás van erre, de a végrehajtás szintjén nem igazán evidens ez. Ami a az ajánlásokat illeti, a jobb jogalkotás, aztán az időzítés, a pénzügyi rendelet végrehajtása, ezek azok az ajánlások, amelyek hozzásegítenek hogy a gazdasági szereplők hozzáférje, jobban hozzáférhessenek a közbeszerzésekhez. Ami a egyik legfontosabb eleme a hozzáférésnek a közbeszerzések kapcsolatos internetes hozzáférés, az elektronikus adatok azonban nem mindig kielégítő eredményeket vonnak maguk után. A gazdasági szereplők számára sokszor ez a különböző honlapok nehézkesen hozzáférhetők. Tehát látjuk azt, hogy a bánásmód nem igazán megfelelő, és nem igazán látják át a különböző adatokat a gazdasági szereplők. A jelentésünk szempontjából nagyon fontos, hogy az EU-s intézmények összegyűjtsék az adatokat a közbeszerzésről, közbeszerzésekről, és hatékonyan használják fel ezeket a politikájukban. Ami a rendeletet illeti, ez, ezen is, ez is javításra szorul, és én azt hiszem, hogy az Európai Központi Bank egy olyan intézmény, amely egy egységes menetrendet adott ki, egységes iránymutatókat adott ki, és ilyenre szükség van több területen. Fontos az előzetes piaci konzultáció is, ugyanis hogyha ismerjük a piacot, akkor természetesen sokkal könnyebb fellépni hatékony módon. Aztán van egy másik ajánlás nevezetesen, hogy a szerződéseket a KKV-k számára is lehetővé kell tenni, nevezetesen, hogy e, ezek a kis és középvállalkozások is részt vehessenek a közbeszerzésekben. Meg kell könnyíteni számukra az a közbeszerzés területén is fontos az elektronikus ö, ö, ablak, az egységes hozzáférés, a könnyítés. Az EU-s intézmények számára fontos, hogy a kölcsönös tapasztalatokat hatékony módon használják fel a közbeszerzések terén is. Egy második szakértői találkozót szerveztünk meg, és ezáltal teszteltük, hogy a számvevőszék fellépése mennyire korrekt, és mennyire segíti a szakértőket is az ajánlásaink sora. Nagyon úgy gondolják, hogy nagyon fontosak ezek az ajánlások. Azzal zárnám, hogy a különböző intézmények, amelyek részt vetnek ebben az auditálásban, arra mutattak rá, hogy a válaszadás területén nagyon különbözők lehetnek a válaszok, például a parlament, a tanács, az Európai <clears throat> Központi Bank, a bizottság részéről, és sajnálom nagyon, hogy a bizottságnak egy más megközelítése van ezen a területen. Elnök asszony, ha vannak kérdések, nagy örömmel válaszolok a kérdésére. Ezek voltak a, a, ez volt a rövid bevezetőm. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ez egy innovatív szellemségű jelentés. Több EU-s intézményt lefed, ez nem olyan gyakori, és ezért fontos betekintést nyújt számunkra a közbeszerzési területre, a saját szerveink, intézményeink vonatkozásában. Makovej kolléganő kap szót, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm, hogy most szólhatok hozzá. Románul szeretnék beszélni. Köszönöm. este de data aceasta unul... A számövőszék jelentése nagyon jó ajánlásokat tartalmaz az EU közbeszerzéssel kapcsolatos lépéseiről. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni, akár benne vannak a jelentésben, akár nem, mert ezek olyan javaslatok, amelyek eh, a jelentés felett is állnak. Először is az átláthatóság, a nagyobb átláthatóság Ezért kell minden szerződést publikálni, nemzeti szinten és az EU intézményi szinten is. Az a portál, az Európai Bizottság portálja, ami erre szolgál most, ahol azt látjuk, hogy az EU források milyen országokba jutnak. Nos, ez a portál erről megállapítható, hogy csak, akkor, csak azok tudják eh, használni, akik abból az országokban vannak. Tehát például, hogyha valaki Csehországra, Lengyelországra megy rá, akkor eh, eh, csehül és lengyelül van csak információ, tehát csak a nemzeti nyelven. És ez tulajdonképpen ez vitt arra a javaslatra, amit szeretnék elmondani, és szeretném, ha végig gondolnák. A, legyen egy weboldal, ahol a három, az Európai Bizottság három munkanyelve közül, angol, francia, német közül, és egyiken rajta van, és az országot érintő információ három nyelv egyikén álljon rendelkezésre, azonos kritériumokat tartalmazom, például hány, mennyi pénzt kapott az ország, mit kell tenni ez alatt az idő alatt, és milyen, mi, mit jelent ez az idő. Aztán a követ, milyen feleket érint melyek azok a pályázatok, amik beérkeztek, mi volt az eredeti összeg, milyen szerződések születtek, stb. stb. Tehát ez az az információ, amit egyszerűen minden tagállam számára elérhetővé kell tenni az összehasonlíthatáság véget. Így lehet megnézzük azt, hogy a különböző tagállamok, akik az forrásokat felhasználják, jól, melyik közülük az, amely jól jár el a forrásokkal, mit tesz vele. Mégiscsak európai pénzekről van szó. Aztán egy másik dolog, amit még szeretnék elmondani. Ezek olyan eljárások, amelyek nem mindig nyilvánosak, és csak bizonyos szolgálatokat érintenek. Pedig ez rosszat tesz az átláthatóságnak. A konkurenciának sem jó, hiszen nem tesznek nyilvánosságra információt arról, hogy a szerződéseket hogyan ítélik oda. Európai források felhasználásánál pedig nem szabad így eljárni, hiszen ezt csak rendkívüli helyzetekre kell fenntartani. Elengedhetetlen az, hogy bizonyos intézmények, mint például a tanács, az esetek döntő többségében a nem nyilvános eljárásokat alkalmazza. Talán ez az oka annak, hogy olyan hosszú évek után még mindig nincs megfelelő bizalom. Koherensnek kell lenni, és nem engedhetjük azt meg, hogy olyan sok pénzt, európai pénzt nem nyilvános eljárásokban ítéljenek oda. Úgyhogy meg egyszer a tanácsnak mondom ezt. És van egy utolsó probléma, amit a számvevőszék is felvetett a piaci résztvevőkkel kapcsolatban. Biztosítanunk kell azt, hogy a a pályázók életét könnyebbé tesszük, és a hozzáférést elérhetővé tesszük, és a, a jelenlegi rendszer a nagy piaci szereplők számára sokkal több előnyt biztosít. Vannak olyan szerződések, amelyek 17 évre szólnak. Nem bontották fel különböző részekre. Nem lehet itt őszinte eljárásról beszélni. Én úgy gondolom, hogy ez monopóliumokhoz vezet. Ez egy olyan struktúra, amely tulajdonképpen a korrupció kezére játszik. Egy 17 éven keresztül tartó szerződésnél soha nem lehet tudni, hogy mi van mögötte. Aztán röviden még egy utolsó dolgot, a, a közérdekű bejelentőket. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a közérdekű bejelentők európai védelméről, tényleges európai szintű védelméről, mert jelenleg a védelem az tulajdonképpen még nagyon sok javításra szorulna, és ez sajnálatos. Mindenféle jogi lehetőségeket használnak fel, mindenféle jogi eszközt arra, hogy elűzzék a közérdekű bejelentőket. Nem is beszélve a úgy gondolom, hogy a, ugyanez vonatkozna a védelem járna a nyomozó újságíróknak is, hiszen nagyon fontos, hogy ezek az információk meglegyenek. Ehhez pedig egy olyan portál szükséges, ahol a három hivatalos nyelv közül egy mindenki számára előérhető. Stéhovszki kollega a következő. Szépen paní předsedající. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a kiemelkedő jelentést az Európai Szemvevőszék részéről. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy figyelmet szentelünk ennek a témának. Valóban nagy örömmel olvastam ezt a jelentést, és nagyon örülök, hogy ennyire tömör ez a jelentés, és konkrét eseteket tartalmaz. Csodálom azt az energiát, amivel az Európai Szemvevőszék ezen téma felé fordult. Az is világos, hogy európai szinten nem fordulnak elő csalások, tehát tisztességtelen tevékenységek. Ugyanakkor, ahogyan az előttem szól is említette, és szeretnék Monikának köszönetet mondani ezért a csodálatos, összetett tömör jelentését. Mégiscsak vannak olyan szempontok, amelyeken változtatni kell európai szinten. mert az előttem szóló is felhívta a figyelmet arra, hogy Számos szerződés tulajdonképpen a nagyvállalatokra irányul. Ezeket a szerződéseket fel lehetne osztani oly, oly módon, hogy a KKV-k is jelentkezhessenek. Én Tíz évvel ezelőtt szakmai életemben például soha nem tudtam volna európai közbeszerzési pályázatra jelentkezni, mert észszerűtlen feltételeket támasztanak. És már előzetesen tudni lehet, hogy ki fogja az adott tendert megnyerni. Azt hiszem, hogy ez az egyike azon szempontoknak, amelyekre jelentés felhívja a figyelmet. És itt nem csupán a nagy intézményekről van szó, hanem az ügynökségekről is, valamint más európai szervekről, képviseletekről, akár az egyes tagállamokban. Az Európai Szemvevőszék ajánlásaival egyetértek, valamint Makovály kolléganő ajánlásaival is, mely szerint az európai intézményeknek meg kell könnyíteni a hozzáférést érzékeny és ellentmondásos témákban, mint például a közbeszerzés területe. A közbeszerzési pályázatok esetében nem fordulnak elő csalások, ez szereplő a jelentésben, de számos gyenge pontja van ennek a területnek, ezért tennünk kell ezek megszüntetés érdekében. Érdekelne az a kérdés, hogy hogyan lehet a hozzáférés kérdéskörét szabályozni, ugyanis furcsa az, elnök asszony, hogyha megnézzük az internetet, és európai tendereket keresünk, akkor kínos, hogyha megnézzük az európai intézmények, például az Európai Bizottság vagy a főigazgatóságok honlapjait, hogy mennyire nehéz információkat szerezni a kereskedelmi feltételekről, amelyeket az egyes cégeknek teljesíteniük kell, hogyha az adott tenderen jelentkezni óhajtanak. Itt tehát egy erőteljes rendszerrel rendelkeznek ezen intézmények, és jó tímjük is van. Ugyanakkor az lenne a fontos, hogy az alkalmazott szabályok ne legyenek megkülönböztető jellegűek. Jó magam, vállalkozó voltam a média tanácsadás területén, és láttam, hogy az egyes intézmények szinte szó szerint átvettek egymástól dolgokat, mert ami például a követelményeket illeti a tenderek esetében, noha az adott tenderek tartalma teljesen eltérő volt. Két dolog ö, zavart a jelentésben, az egyik, amit az előttem szóló is említett, ugye a kkv támogatása közbeszerzés területén nem erőteljes. És ez kár, hogy ez így van, És ez arról is tanúskodik, hogy az európai politika nem következetes a e tekintetben. És túlságosan csekély a láthatóság, az átláthatóság, ami a tájékoztatást illeti a közbeszerzés területéről. A Brexit után ugye jár, missziókra járunk, megnézzük, hogy a zászlók megfelelően vannak-e kiakasztva az épületekre, és egyetlen európai tendert nem tudunk helyesen prezentálni. Talán azért nő a szkepszisz az EU-val szemben. Mindenki azt kérdezi, mi is történik Brüsszelben, mit is csináltok ti Brüsszelben. Most, hogy beszéltünk a Brexitről, gyakran hallottuk a szemrehányást, hogy Brüsszelben a fejünk fejlett döntenek, nélkülünk, a mi bevonásunk nélkül, de aztán nézzük meg, hogy hány brit cég kap pénzeket az EU-s forrásokból, és ez az utolsó megjegyzésem, amit szerettem volna megemlíteni. Remélem, hogy a vita, ahol sajnálatos módon nincs túl sok képviselő jelen, mégis remélem, hogy a vita folytatódik majd, és nő majd az átláthatóság, és az Európai Unió végre reformot hajt végre valamit tenni kell, hogy más országok a brit ö, kilépés után ne ö, lépjenek ki. Volgán kolléga kapszott következőként, mondja az elnök. Thank uh, a bármilyen vitát folytatunk, a Brexitet nem tudjuk megkerülni, kivéve most, úgyhogy gratulálok a kollégáknak. Köszönöm az előadónak is a jelentést. Amikor az EU költségvetés hibáiról beszélünk, akkor nagyon gyakran a közbeszerzést okoljuk, úgyhogy a jelentés fontos kell, hogy legyen. A mai jelentés persze nem pusztán a hibákról szól, hanem a hozzáférésről is, az EU közbeszerzéshez való hozzáférésről, a kisebb vállalatok, hogy könnyebben kapjanak részt. Ahogy helyesen hallottuk, az új közbeszerzési irányelv lehetővé kell, hogy tegye ezt a könnyebb hozzáférést a helyi vállalatok számára is. Az irányelv ugyanis pontosan azt teszi lehetővé, hogy a pályáztatásban sok mindent, új dolgokat is figyelembe vegyenek a helyi vállalat, a szociális kérdések, munkakörülmények, környezeti intézkedések figyelembevétele. Tehát bár a felszínen könnyebbé teszi a helyi vállalatok számára részvételt, mégis vannak olyan dolgok, amik egy kicsit megnehezítik ezt. Ami engem illet, én támogatom ezt, úgy gondolom nem lehet mindent figyelembe venni, bár jó lenne, de a koordinálás és ezek teljesítése sokkal nehezebb lesz a közbeszerzési eljáráson a KKB-k számára. A kérdésem az az, hogy az új közbeszerzési irányelv mire fog kitérni? Valóban könnyebbé teszi a helyi vállalatok számára a pályázást, vagy pedig megnehezíti? Ich habe mich auch direkt in Liste gesetzt. Ich habe magam is szeretnék hozzá szólni. Van egy megjegyzésem. Brenning Meyer úr részére, a szemőszék részéről a jelentés jó időben érkezik a két költségvetési rendeletet éppen átdolgozok, és az is ide tartozik, és természetesen jelentéstevő is beveszi majd ezt a témát, nagy megkönnyebbülés ez a munkánk szempontjából. Köszönjük szépen! A második dolog, amit szeretnék mondani, ez a beérkezett válaszokra vonatkozik a bizottság, vagy más megvizsgált szerv részéről. Ez a jelentés utolsó oldalán szerepel. Öt válasz van itt összesen, és ebből három a jelentés elfogadása után futott be az egyik jelentés a jelentés elfogadása előtti napon. Felmerül a kérdés, hogy miért tartott, mi tartott ilyen sokáig, és szeretném tudni, hogy mely ö, szervek választottak csak a jelentés lezárása után. Ugye itt szerepelnek a dátumok, hogy mikor futottak be ezek a válaszok, érdekelne, hogy melyek voltak azok az intézmények, amelyek túlságosan későn válaszoltak a számvőszék kérdéseire. Köszönöm a bizottság részéről. Csirkeszádó asszony kap szót a Költségvetési Főgazgatóság részéről. Tessék. Moment, Frau Kollegin Makovai wollte noch eine Anmerkung machen. Makovej asszony, még egy megjegyzés. I will have to go back. Köszönöm szépen. Vissza kell mennem, majd, mert az Albán delegációt elnöklöm és Thomas fog itt maradni, az én nevemben fog részt venni. Thank you. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak, Makovály asszonynak is. Ez egy nagyon érdekes jelentés és rá szeretnénk mutatni arra, hogy a szint igen alacsony. Ez, erről a témáról már a számvevőszékkel is volt vitánk, és mm, igenis javítani kell a helyzeten, éppen ezért születtek meg az ajánlások. Ismételten el szeretném mondani, hogy az ajánlásokat végre akarjuk hajtatni, természetesen a bizottság intézmény közi szinten szeretné végrehajtani ezeket az ajánlásokat, mert tudjuk azt, hogy mennyire fontos végrehajtani ezeket az ajánlásokat, ezek hozzáadott értéket jelentenek az EU-s költségvetésekhez, költségvetéséhez. Aztán az átláthatóság. Ez egy abszolút kötelezettséget jelent. Ez kötelező. A szabályok betartása, a pénzügyi rendelet betartása. Meg fogjuk próbálni a monitoring rendszert bevezetni a részvétel szintjén, természetesen össze kell gyűjteni valamennyi erőforrást erre. Fontosak az információk, azok összegyűjtése. Tehát, ahogy említettem, itt jogszabály szintű kötelezettségről van szó, aztán a közvetlen kormányzás szerepe is nagyon nagy, az információk szerzés a különböző helyszínekről, a, a pályázatokról, a közbeszerzési szerződésekről. Minden olyan szerződésre, amely meghaladja a 15 ezer eurót. A különböző eljárásokat szintén egyszerűsíteni kell. Ugye itt közvetett és közvetlen elemekről van szó, aztán a különböző megosztott felelősség és a nemzeti információkhoz való hozzáférés. Mindezt Tehát az említett témákat illetően fontos az, hogy milyen összegeket kapnak a pályázók, a tagállamok számára kötelezettség az, hogy az információkkal szolgáljanak, az információkat tehát át kell adni, és fontos az átláthatóság biztosítása, a személyes adatok, a magánéleti adatokkal kapcsolatos területek egy, ellen, egyensúlya, ezeknek a tiszteletben tartása. Nagyon komoly munkát indítottunk el a pénzügyi rendelet új javaslataival kapcsolatosan egy egységes szabályzati könyv fog megszületni. A pénzügyi rendelet mellékleteként fontos lesz a, a társjogalkotóknak is a feladata. Tárgyalunk már és együttműködünk a közbeszerzéssel foglalkozó főigazgatósággal. Nagyon kevés volt persze az időnk, hogy lezárjuk a teljes közbeszerzési fejezetet, de a tárgyalási folyamat elindult. Mindaz, amit a javítás terén eh, elérhetünk, meg fogjuk tenni. Nagyon, öröm, nagyon nagy öröm számomra az is, hogy informálhatom önöket arról, hogy nagyon kemény munkát végzünk annak érdekében, hogy ezt az egységes one-stop-stop rendszert ki tudjuk alakítani az összes főigazgatóságon, a bizottságon belül, a különböző ügynökségek esetében is, és elkezdtük a tárgyalásokat az összes intézménnyel annak érdekében, hogy hogyan tudjuk megvalósítani ezt a rendszert, mert ez is segíthet nem csak az átláthatóság terén, hanem az információkhoz való hozzáférés terén is, a peer reviews témában. Azt mondhatom el, hogy már lényegében folyik ez a munka. Van a bizottságnak egy helpdeskje, a pénzügyi információk terén, az ügynökségeknél is fontos a pénzügyi rendelet különböző szabályainak a végrehajtása és annak az értelmezése, a különböző tapasztalatok kicserélése, a jelenlévő tagokat biztosíthatom arról, hogy már folyik ez a gyakorlat, informális módon is, de rendszeresen folyik ez a munka. Még néhány téma, amelyről szólhatok. Végül volt a jelentéstevőnek egy agája, nevezetesen, hogy a nyomokozó újságírók hozzáférhetnek-e az adatok, adatokhoz. A pénzügyi átláthatósági rendszer, amelyet 2010-ben a parlament javaslatára alakítottak ki, tehát ez rendelkezésre áll, és a parlament jelentése figyelembe vételre került. A, persze a bizottság számára ez egy elég bonyolult feladat az információkhoz való hozzáférés. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a nagyon jó jelentést, ezt tovább fogjuk elemezni, és ahol lehet figyelembe vesszük a tárgyalások során a számbevőszékkel is, már számos jelentésével a számbevőszéknek pontosabban ajánlásával foglalkozunk, és a társ jogalkotók, ha arról döntetnek, akkor majd tovább visszük ezt a munkát, és elmélyültebbé tesszük. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő. Mindig örül, hogyha nem hivatalos dokumentumokat kapunk megfelelő jelentésekről, mert hogyha van még utólagos munka, akkor mindig várjuk ezeket a dokumentumokat. Brenning Meyer úr következik. Köszönöm, Gressele asszony, hogy másodszor is szót kapok. Uh, Szeretnék válaszolni röviden az elhangzottakra. olyan megjegyzésekre, amely az egyebek között Makovály asszony is tett, és mások is. Azt hiszem, kulcsfontosságú ebben a kérdésben az átláthatóság. Több kérdés is felmerült az átláthatósággal kapcsolatban. le, hogy ugyanolyan információval, kritériumokkal lehet le a közbeszerzéseket publikálni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segítene az átláthatóság érdekében jó lenne, és valóban egyensúlyban kell tartani egyrészt az átláthatóságot, másrészt pedig a személyes információk védelmét és más adatok védelmét. Úgy gondolom azonban, hogy kulcsfontosságú az átláthatóság. És az összes hozzászólás azt mutatta, hogy fontosnak tartják önök is, hogy még nagyobb legyen a közbeszerzésben az átláthatóság. A másik kérdés a KKV-k hozzáférése volt. Az a megjegyzés, hogy a több éves szerződések nem garantálnak azonos hozzáférést, és hogy nincs verseny. Nos, úgy gondolom, hogy ez helyes és igaz. Éppen ezért fontos, hogy az ajánlásainkban benne szerepeljen az is, hogy a nagyon hosszan tartó szerződéseket szigorúan felül kell vizsgálni és felszólítjuk majd a tagállamokat, hogy ezt tegyék meg. Falken úr a hozzáférés kérdését vetette fel, és az új irányelvvel kapcsolta össze, hogy a KKV-k az új irányelv értelmében könnyítést kapnak el. A, az EU intézmények közbeszerzésre összpontosítanak, és az EU intézmények nem képezik az új irányelv tárgyát, és ezért ez nem került szóba a kérdések megtárgyalásánál. Az új EU irányelv, mint olyan, a KKV-k számára nagyon kedvező helyzetet teremt. Az, hogy ez hogyan fog működni, azt a jövőben is majd nyomon kell kövessük, az irányelv végrehajtását, hatásait a valós életben majd tesztelni kell, nyomon kell követni a lehetséges. Másrészt pedig el kell ismerjük azt is, hogy az irányelv az irányelvet nem fordították át az úgynevezett egységes jogszabályi könyvbe, így szoktuk ezt hívni, pedig ez nagyon fontos lenne. Vagy egyszerű jogszabályi nyelvre. Ennek asszony, ön is felvetett egy kérdést. A jelentésünk legesleges legutolsó oldalán található, hogy minden választ megfelelő határidőn belül adtunk a kérdésekre, de a, az összes nyelven, tehát a válaszok összes nyelvre való lefordítása később történt meg, de ez a, és a pontos adatok erre vonatkozóan a jelentés legutolsó oldalán található meg a különböző intézményekkel kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság pozitívan áll hozzá az ajánlásokhoz, és ez is azt mutatja, hogy a jövőben a gazdasági szereplők közbeszerzéshez való hozzáférése jobb legyen az EU intézmények munkája révén is. Köszönöm szépen, Stiavski kollégának adom meg a szót. Köszönöm a bizottságnak azt, hogy prompt módon reagált arra, ami már itt elhangzott. Nagyon sok minden megemlítődött az Európai Számvevőszék részéről. Szeretném összefoglalni, ami a vita során elhangzott. Itt három dolgon kell vált változtatni egyrésztről, a közbeszerzés átláthatóságát növelni kell a bizottság részéről. Ez egy hosszadalmas küzdelem, de megéri. Másodszorban kérem, próbáljanak elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet a KKV-k hozzáférésén javítani. Ne legyenek túlságosan nagy volumenű tenderek, ne speciális ügyfelek felé forduljanak, hanem próbáljanak kreatívabbak lenni, próbáljanak többet tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió szavahihetősége növekedjék. És a one-stop shopok -ok létrehozása mellett is lányzsát török, ez az átláthatóság javításához hozzájárulna. És remélem, hogy a következő jelentésben mindez majd szerepelni fog. Köszönöm, elnök. A napi rendi pont végére érkeztünk. Köszönöm az eszmecserét és a tájékoztatást. Visszatérünk a négyes napi rendi pontra. Itt az bioüzemanyagok tanúsításáról van szó. Jakobsen asszony a szenvevőszék illetékes felelős, és Tehovszki úr kap Madam Chair, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you very much for this opportunity. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy a különleges jelent, a rendkívüli jelentést önök előtt bemut, önöknek bemutathatom. Előadásomban röviden a legfőbb eredményeket, következtetéseket és ajánlásokat szeretném bemutatni, de mindenek előtt a bioüzemanyagok kérdésével kapcsolatban elmondanám, hogy miért is olyan fontos mindez. Nos, az üvegházhatású gázok kibocsátása aggodalomra ad okot a világ minden pontján, és az Európai Unió élen jár abban, hogy a CO2 kibocsátás csökkenjen. A bioüzemanyagok a karbon lábnyom, láblenyomat csökkentésének egyik lehetősége az EU energia és éghajlatváltozási csomag elfogadásával ösztönözni kívánjuk a megújuló üzemanyagok forrását, használatát. Az energia és éghajlatügyi csomag részeként az irányelv értelmében az Európai Uniónak legközel, legalább 20% a energiafogyasztásának 20%-a megújulóból kell, hogy származon, és legalább 10%-a a közlekedésben megújulóból kell, hogy származom 2020-ig. Csak a fenntartható bioüzemanyagokkal képzelhető el ez a közlekedési célkitűzés. A tagállamok felelőssége az, hogy biztosítsuk, hogy megfelelő tanúsítványokkal is lehessen mindezt segíteni. A tanúsítványok önkénes rendszerben alakulnak, és a bizottság feladata, hogy elismerjük ezeket a rendszereket. A 5 évre szól az elismerés, és az ellenőrzés idején 19 elismert önkéntes rendszer működött már. A bioüzemanyagokat két forrásból lehet előállítani, az egyik a mezőgazdasági termény, a másik pedig a hulladék, maradék és nem élelmiszer alapú biomassa. A mezőgazdasági termékből gyártott bioüzemanyag a az élelmiszer csökkentését jelenteni, ezért csak 7%-ban számíthatjuk be a 2020-as célokba. Az egyéb bioüzemanyagok, hulladékos származó bioüzemanyagok kétszeres arányban vehetnének részt. Az ellenőrzés során megvizsgáltuk azt is, hogy a bizottság és a tagállamok megbízható tanúsítványi rendszert hoztak el létre a fenntartható bioüzemanyagok számára. Először az értékelés azt mutatta, azt mértük, hogy a bizottság elismeri az önkéntes rendszereket, és fenntarthatóak-e a bioüzemanyagok. Másrészt azt, hogy a rendszerek a szándék szerint működnek-e, harmadrészt pedig, hogy a nemzeti adatok a bioüzemanyag megosztásról a közlekedés, illetve a, bio, a közlekedési ágazatban való bizo bioüzemanyag arány meghatározása megbízható-e. A jelentés általános üzenete, hogy a bizottság és a tagállamok többet tesznek annak értegében, hogy a bioüzemanyagként beszámított és adatként szolgáltatott anyagok pontosabbak legyenek. Még nem figyelünk eléggé, és úgy tűnik, hogy nincs közös európai megközelítés a, az adatszolgáltatásra vonatkozóan ahhoz, hogy kiszámíthassuk a, a jelentett adatok alapján a 2020-as kitűzött célok elérését. A, az, a bizottság elfogadási eljárásában és az ezt követő felügyeletben, az önkéntes rendszerek ellenőrzésében az EU bioüzemanyag fenntarthatósági rendszere nem teljesen megbízható. Azok a követelmények, amelyekre a bizottság az elismerést alapozza, az önkéntes, korlátozott, és nem megfelelően garantálja, hogy a tanúsított bioüzemanyagok fenntarthatók. Esetleges negatív társadalmi, gazdasági, környezeti hatásokat sem biztos, hogy elkerülik. Megjegyeztük, láttuk azt is, hogy a, az a megújuló energiából származó megújuló forrásokból származó energia arányát adott esetben túlbecsülik. Olyan üzemanyagokat is beszámítanak, amelyek nem fenntarthatók. Az elismert rendszer pedig nem tartalmazott megfelelő eljárásokat, ami biztosította volna, hogy a bioüzemanyagokat valóban hulladékszármazékokból gyártják, és a az adatok csak ezekre a bioműzemanyagokra vonatkoznak. A bizottság nem felügyeli az önkéntes rendszerek működését. Az eredmény e, között van az is, hogy a bizottság úgy tál, e, nem ellenőrzi, hogy a gazdák megfelelnek-e a fenntarthatósági követelményeknek, amelyeket az EU a mezőgazdaságra határozott meg. Ezt az információt a nemzeti hatóságok ellenőrzik, a kap keretében, de a bizottságnak nincs hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Ami az irányítási struktúrákat illeti az önkéntes rendszereknél. Érdekkonfliktus kockázatát láttuk, és a, a rendszer normáinak való megfelelés nem, megfele, nem elfogadható. A nem, nem megfelelő ezen kívül az érintettekkel való kommunikáció sem. A bizottság az elismerési folyamatban ezeket nem vette figyelembe, de 2015-ben egy útmutató megjegyzést sorozatot adott ki az átláthatóság növelése érdekében. Végül pedig a tagállamok felelőssége az is, hogy biztosítsák, hogy az a szolgáltatott adatokat a fenntartható üzemanyagról megbízhatók legyenek. En, ennek a kontextusában a nemzeti adatok a közlekedési ágazatban felhasznált arányokat tekintve nem megbízhatóak. Javasoljuk, hogy ahhoz, hogy a meghatározott célokat elérjük, alapvetően fontos, hogy tényleges kibocsátás csökkentésekre kerüljön sor, és az egyik területen való csökkenés az ne generáljon kibocsátás növekedést más területeken. A tanúsítás, a fenntartható bioüzemanyagok fenntartható tanúsítási rendszere érdekében azt javasoljuk, hogy a bizottság egy átfogóbb értékelést végezzen az önkéntes rendszerekről, és az elismerési rendszerről. A bizottság biztosítsa a megfelelő irányítást és átláthatóságot az önkéntes rendszerek esetében, és a bizottság felügyelje az elismert önkéntes rendszereket, javasolja a tagállamoknak, hogy a tagállamok támogassák a statisztikákat bizonyíték, bizonyíték alapú adatokkal is, és harmonizálják a hulladékanyag definícióját. Köszönöm a kollégáknak az együttműködését, konstruktív együttműködést, és azt az elkötelezettséget, amelyet a terület további fejlesztéséért mutatnak. A társelőadónak, eh, Szelekovszki úrnak is köszönöm a munkáját, hiszen kiváló munkadokumentumot eh, írt a jelentésünkről. Köszönöm a figyelmüket, és kész vagyok arra, hogy válaszoljak eh, kérdéseikre. Köszönöm. Vielen Dank, das er Köszönöm a jelentéstevők abszolút. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék azon hölgynek köszönetet mondani, aki olyan remekül képvisel minket az Európai Szemvevőszéknél, Jakobsen asszonynak és az egész csapatának ezért a kiváló jelentésért, valamint a remek együttműködésért azon idő során, amely során a jelentés megszületett. A jelentés egy rendkívül érzékeny témával foglalkozik, a bioüzemanyagok tanúsításával. Nagyon érdekes ez a téma szerintem, és örülök, hogy most az európai tanúsítási rendszerekről lefolytathatjuk itt ezt a vitát. Nagyon fontos ez a téma. Ha az EU azt mondja, hogy a környezetvédelem kontextusában ö, dolgozik, akkor itt azt hiszem, hogy az európai Uniónak ezen a területen példa értékű szerepet kell játszania. Nagyon érdekes ezért számomra a jelentés végkövetkeztetéséből azt megtudni, hogy egy ilyen érzékeny téma esetében, mint a bioüzemanyagok tanúsítása, nem bízhatunk az Európai Unióban. És a líder fogalmat nem használjuk ebben az összefüggésben. A közlekedés nagyon fontos ágazat, fatális kiadásai vannak a környezetre, a klímaváltozásra. Ugye tudjuk, hogy az EU mi vállalt kötelezettséget, mégpedig arra, hogy 2020-ig a megújuló energiák részaránya minden közlekedési formában felhasználásra kerül legalább 10% arányban. Ezek alapvető követelmények. A bioüzemanyagok használata feltétlenül szükséges ezen célok eléréséhez, és ahogyan az Európai Számvevőszék jelentése megjegyzi, Itt azonban azt kell megállapítanunk, hogy a bioüzemanyagoknak olyanoknak kell lenniük, amelyek fenntarthatóak. Ez egy ellentmondásos téma egyébként, mert nagy kockázatok is kapcsolódnak a bioüzemanyagok használatához. Ez ugye vonatkozik a földhasználatra, a munkaerőre való kihatásokra, illetve a fejlődő országok népességének életkörülményeire és környezetvédelmi kihatásokra is. Nagyon nagy a csalások kockázatait a bioüzemanyagok, bioüzemanyagok esetében, amelyeket hulladékból állítanak elő a szemüvőszék valamennyi kockázatra rámutat. Az a tény, hogy ezen nagy kockázatok ellenére évente több millió ö, eurót ö, költünk a fejlesztési segélyre, az éhénység elleni küzdelemre, és a csalások elleni küzdelemre, ugyanakkor másrésztről azt kockáztatjuk, hogy ez a pénz egyáltalán nem hasznos, hiszen ugye itt a bioüzemanyagok előállítása éhénységhez, rossz munkakörülményekhez vezethet, vagy akár csalásokhoz is. Azt hiszem, hogy ez egy alapvető kérdés, és foglalkoznunk kell ezen kérdéssel itt a vita során. Ezt nem lehet máshogyan értelmezni, mint hogy itt egy nem következetes megközelítésről van szó az EU részéről. Az Európai Bizottságnak a tanúsítási rendszerét újra kellene értékelnie, illetve a bioüzemanyagok származását meg kell vizsgálni. Nem engedhetjük meg, hogy humanitárius segét küldünk olyan embereknek, akiknek nincs táplálékuk, ugyanakkor más területeken területeket használhatnánk arra, hogy az éhénység ellen fellépjünk, és ott bioüzemanyagok előállítására szolgáló növényeket termesztenek, amelyeket az EU-ba importálnak. Átláthatónak kell lenni ennek a területnek, az önkéntes rendszerekkel kapcsolatos információk és a bioüzemanyagok százalékáránya visszakövethető kell, hogy legyen. A tagállamok adatait is felülvizsgálható módon kell benyújtani, a bizottságnak következetes módon kell fellépnie összhangban más európai jogszabályokkal is. Még egy utolsó megjegyzés, elnök asszony. Nem akarjuk, nem akarunk naívnak lenni, nyíltan kell szólnunk. Az érdekcsoportok befolyása ezen a területen hatalmas. És azért nagyon fontos, hogy az egész rendszer a lehető legnagyobb mértékben átlátható és megbízható legyen. Ha ugyanis az EU úttörő szerepet akar játszani ezen a területen, akkor vezető szerepet kell játszani azon a területen is, amelyet az imént említettem. Még egyszer köszönetet mondok Jakobsen asszonynak ezért a remek jelentésért. Köszönöm a figyelmüket, és mert most örülök az érdekes vitának ez a témával kapcsolatosan. Elnök, köszönöm. Mari Donnelly, a DJ-ne igazgatója kapja meg a szót, tessék. Hello, yes. Uh, firstly, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány kommentát fűzek ehhez a jelentéshez. Teljesen alapvető, hogy aláhúzzuk azt, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, amit a jelentéstevő elmondott, és amit a számbevőszék elmondott a kritériumokat illetően az üzemanyagok terén. 2020-ig tudjuk, hogy mi a cél, 10 százalék a megújuló energia a közlekedésben, és ezek a, ezeknek mindenképpen bioüzemanyagoknak kell lenniük. Tehát ez a cél, és fenntartható módon szeretnék megvalósítani a magas szintű kritériumoknak megfelelően. 2009-ben elfogadtunk egy dokumentumot, amely tartalmazza a kritériumokat, és amely kimondja, hogy a bioüzemanyagok nem tekinthetők annak, hogyha például tőzeg alapú földekről származnak, és hogy ha a tanúsítványuk nem nincs meg. Fontos az, hogy a bioüzemanyagokat itt Európában hozzák létre, és a megfelelő normákat figyelembe véve tegyék meg ezt. Azt látjuk ma, hogy fontosak a különböző tapasztalatok, Fontos az, hogy a rendelet eh, tehát elfogadták, hogy a végrehajtás folyamatban van, eh, tudjuk azt, hogy eh, egy, egy nagyon fontos elem a közvetett földhasználat változás, a 2015-ös ILOC irányelv módosításra került, és itt egy elővigyázatossági megközelítésre került sor a közvetett földhasználat változás kapcsolatosan. Ami a tanúsítványokat illeti, arra van szükség, hogy nagyon megbízható, független jelentések jöjjenek létre, és a fenntartható kritériumoknak feleljenek meg a bioüzemanyagok. Vannak már tapasztalataink. Az egyik például az, hogy voltak kétségek azzal kapcsolatosan, hogy mit is értünk hulladékon. Van egy rendelkezés a 2015-ös irányelven tisztáztuk a hulladék fogalmat, van egy éves jelentésünk magáról a rendszerről. Természetesen a jelentésnek meg kell felelnie a jogszabály rendelkezéseinek, és ebben az értelemben az önkéntes rendszerek magukban foglalhatnak olyan elemeket, amelyek szociális és gazdasági kritériumokat jelentenek, de természetesen a végrehajtása a jelentéseknek alapvető. Ami a gazdákat illeti, ahogy már hallottuk, fontos az, hogy a kap értelmében kerüljenek végrehajtásra a rendelkezések a tagállamokban. Van egy olyan pont, amelyel foglalkozik a jelentéstevő, ez pedig az tagállamokból érkező adatokkal kapcsolatos. Az egyik ajánlás részben elfogadtuk, részben csak teljesen világos okok miatt. Ugye kapjuk a tagállamoktól az éves jelentéseket, és nagyon hálásak vagyunk a tagállamoknak, hogy időben beküldik a jelentéseiket. Természetesen az adatokon mindig lehet javítani, és kérjük is a tagállamoktól, hogy az adataikon javítsanak. A 2015-ös dokumentum az állók rendelkezéssel kapcsolatosan is tartalmazza ezeket az elemeket. Ami a kormányzást és az átláthatóságot illeti, a bizottság a saját honlapján egy átláthatósági platformot hozott létre, mm, a különböző kereteket megtalálhatják itt a honlapon aztán a tagállamok közötti jó tapasztalatok, jó gyakorlattal kapcsolatos cserék, azok megosztása is megtalálható a honlapon. Ami a felügyeletet illeti, a rendszerek felügyeletét, a bizottság nem küld ki mindenhová felügyelőket, hogy elvégezzék ezt a feladatot, független szakértőkkel dolgozunk, persze az információk fontosak, és hogyha ezek nem komplett, teljes körű információk, akkor az auditáló csoport természetesen kikéri az összes információt, ezeknek meg kell felelni. Azt hiszem, vagy remélem, hogy mindent lefettem, minden témát a beszámolomban, hogyha valamit elfelejtettem, akkor a kérdéseikben arról szóljanak. Köszönöm. Jávor kollega. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az előadónak a kiváló jelentést és a bizottságnak is. Teljes mértékben egyetértek a jelentés következtetéseivel, és a legtöbb dologgal, amit az előadó is említett. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos jelentés van a kezünkben. Előttünk az EU, a, a bioüzemanyag politika nem csak egyike az EU szakpolitikai területének, hanem egyértelmű a rossz vagy a bukott jogszabályoknak. A bioüzemanyag politika és jogszabályok az éghajlatváltozás elleni harcot és a CO2 kibocsátást célozták meg. Végre rá kellett jöjjünk, hogy az eredeti javaslat és a jogalkotási rendszer a bioüzemanyag piacra földhasználatváltást plusz CO2 kibocsátást eredményezett és eh, problémákat okozott az élelmiszerpiacon is, a mezőgazdasági ágazatban, az EU-n belül és az EU-n kívül egyaránt. Enne, ezt tapasztalva az EU fenntarthatósági kritériumokat kezdett bevezetni annak érdekében, hogy megnézzük, hogy mi, mérhet, mi menthető meg eh, a helyzeten, és nehogy a legrosszabb bioüzemanyag jogszabályok legyenek a piacon. De a jelentés is egyértelműen aláhúzza, hogy mi az, amit már évek óta mondanak a zöld civil szervezetek és az EP zöld frakciója is. Nincs megbízható ellenőrzési rendszer a bioüzemanyag fenntarthatósági kritériumaira vonatkozóan, Végül pedig senki nem tudja, hogy az a bioüzemanyag, amelyet az európai piac fogyaszt, az fenntartható folyásokból származik-e forrásokból vagy sem. A 10%-os üzemanyag célkitűzés még mindig megvan, de nincs garancia arra, hogy ezt a 10%-ot hogyan lehetne a közlekedési ágazatban fenntarthatóan megtartani fenntarthatóvá tenni. Közelebb visze vajon az éghajlatváltozás elleni harchoz, vagy egyszerűen csak akadály, amit le kell győzzünk, mert sokkal több negatív hatása van, mint előnye. Világos, hogy teljesen új rendszerre van szükség. Néhány apróbb részletet hadd említsek. Ugye különböző definíciók vannak a hulladékra. Rövidre fogom, elnök asszony. Különböző definíciók vannak a különböző tagállamokban. Nem megbízható a tagállamok adatszolgáltatása, súlyos probléma. És végül mindez azt mutatja, hogy nem garantálható a fenntartható bioüzemanyag. Az a baj, hogy vannak olyan tagállamok, például Lengyelország, ahol átültették a megújuló energia irányelvet eh, már 2015 után, és senki nem tudta, hogy hogyan állították fel a beszámolási mechanizmust. Ez azt jelenti, hogy még 2020-ra is, akkor, amikor eh, a, elérkezzék a, az intézkedés határideje, senki nem fogja tudni, hogy mi a fenntarthatósági szempontból a bioüzemanyag politikának az eredménye. És úgy gondolom, és ezzel fejezem be, úgy gondolom, hogy ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy le kell állni ezzel a fajta bioüzemanyag politikával, jogszabályjal az EU-ban, és újra kell indítani az egészet teljesen más alapokból, mert ez a rendszer nem megbízható, és nem visz közelebb a fenntartható Európai Unióhoz sem. Jakobsen asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is a különböző megjegyzéseket, és csak annyit mondok, hogy már nagyon várom a különböző kezdeményezéseket, amiket a bizottságnak majd meg kell tenni, és azt hiszem 2017-re egy akciótervet is meg kell, vagy valami ilyesmit fogalmazni. Remélem, hogy az akciótervnek a végrehajtása majd átvesz néhány olyan elemet, amit a mi jelentésünkben is bevettünk. Súlyos, komoly megfontolásokra kell, hogy vezessen minket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Die deutsche Footballmeldung war was anderes, aber... Német tolmácsolásban más hangzott el, hát mindegy, Stehovski úr zárásként. Chair, thank you, uh, Madame Jakobsen for... Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Jakobsen asszonynak a záró megjegyzéseket, és Jávor úrnak a kiváló véleményeket, amivel tényleg teljesé tudjuk tenni ennek a problémának a megközelítését. Köszönöm szépen a biztos, a bizottság válaszát is. A bizottság is részt vett ennek a vitának a kiváló előkészítésében meg kell, hogy említ, el kell, hogy mondjam, hogy, hogy 2035-re látni fogjuk, hogy a stratégia jó lesz. Fontos, hogy a bioüzemanyag problémát ne zárjuk le két-három év múlva. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy hosszabb távon a részleteket is megtárgyaljuk. a tagállamok közötti információ átadás nagyon fontos, de hát az is fontos, hogy nem szabad azt hinni, hogy, hogy a tagállamok közti üzemanyag az egy, információ az egyetlen forrás. Nálunk például a bioüzemanyagok fölött a Andrei Babis, a gazdasági miniszter diszponál, ellentmondásos, sajnos, ezt kell, hogy mondjam, és hogyha az Európai Unió Bizottsága nem hiszi el az adatokat, akkor szerintem jól jár el. Sajnos, sajnos. Ez az utolsó ö, megjegyzésem. ennek a napirendi pontnak a végéhez értünk. Köszönöm a tájékoztatást, a fontos jelentést és a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy majd még foglalkoznunk kell ezzel, hogy egy célzottabb bejárás jön létre, mint korábban. Még egyszer köszönöm a jelentést és a tájékoztatást. Ezzel eltérünk a hetes napirendi pontra. Itt görögországi utazásunkkal kapcsolatos beszámolóról van szó. Ez szeptember 2015-ben lezajlott látogatásunkat érinti. A regionális főigazgatóság képviselőjét Hoppes urat üdvözlöm. Emlékeztetnék arra, hogy akkoriban hét projekttel foglalkoztunk, különböző finanszírozások voltak ezek, és azt kértük, hogy mutassák be az összes projekt listáját, amelyek a második MFF tervezésben zárulnak le, ez 2015. január 31-én volt, nem kaptuk meg a projektlistát, nem tudjuk, hogyan haladtak ezek előre, vagy milyen ö, újrabeszedéseket foganatosítottak ezek kapcsán esetlegesen. Jó lenne, hogyha megkapnánk ezeket az információkat a görögországi projektek 14 éves finanszírozási fázisra után öni a szó. Well, thank you, thank you. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót, és meghívtak bennünket. Köszönöm szépen ezt a missziót is. Hét projektet látogattak meg, ahogy ön is mondta az utóbbi időben 162 prioritást élvező projektet tudtunk azonosítani. Azt hiszem, hogy ami fontos, és az jelentésében is azt mondja, hogy 50-et közülük már meg is valósítottak, ez azt jelenti, hogy 78 százalékát, tehát 177-et ezek a prioritást élvező projektek olyanok tehát, amelyeket mind meg fogják valósítani. Nem tehát a görög hatóságokkal együttműködünk, tudjuk, hogy számos projekt nagyon fontos, és a 2014-es program keretén belül valósítják meg ezeket a projekteket. Szeretnék néhány dolgot még elmondani amelyek, amely nagyon fontos. Ugye Görögországban látjuk azt, a ré, régiók szerinti programokat, öt regionális projekt létezik, és a régiókat összevonják. Ezt továbbra is támogatjuk. 13 különböző regionális terület létezik, és nagyon sok projektet regionális szinten fognak végrehajtani, megvalósítani. Ezek nagyon fontos dolgok. Még mindig van öt olyan projekt, amelyet azonban országos, nemzeti szinten fognak megvalósítani. Meglátjuk majd, hogy a regionális programokban mi is történik elsősorban a közigazgatási reform terén van technikai segítségnyújtási program is. E projektekkel kapcsolatosan írásban is megkapják a dokumentumokat. Jelenleg elmondható, hogy le fogjuk zárni a dokumentumot a jelentést márciusban, jövő évben, 2017-ben. Meglátjuk majd, hogy hol is tartanak ezek a projektek. Hét projekttel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy márciusra le is zárulnak ezek a projektek. Például a Kárla tóval kapcsolatos projekt. Ugye itt ösztönz, öntözésről van szó, van egy közös projekt is, az Agrival együtt dolgozunk ezen a projekten, és teljes mértékben ugye azt reméljük, hogy végrehajtásra kerülnek ezek a projektek. Aztán vannak más fontos projektek, amelyek leálltak azonban a görögországi válság miatt, és megtaláltuk annak a módját, hogy hogyan lehet majd azonban ezeket a projekteket is lezárni még 2016-ban. Az ajánlásaikban szólnak arról is, hogy a görög hatóságoknak plusz forrásokat kell a nemzeti költségvetésükből hozzáadniuk ezekhez a projektekhez, Természetesen nagyon nehéz ez, aztán vannak a fiskális kigazítással kapcsolatos projektek is, és programok, vannak kimondottan célzott programok, azt hiszem, hogy várható nagyon sok projektnek a lezárása, a költségvetés felhasználásával. Persze aztán vannak nagyon bonyolult programok, projektek, például ilyen a Thessaloniki metró projekt, ezek ilyen áthidaló projektek, nagyon fontos, hogy 2020-ig mit tudunk megvalósítani. A Thessaloniki ki projekt, ez egy áthidaló projekt, hosszú távú projekt. Ugye itt a különböző talajmunkákat kell elvégezni, és de látjuk azt, hogy a második szakasz a programnak, a projektnek még nincs véglegesítve. Fontos az EU költségvetésnek is a megvalósítása. 2020-tól indulna a második szakasz. Úgy gondoljuk, hogy 90%-a a projektnek már véglegesített. Ugye itt vannak régészeti, archeológiai megfontolások is. A minisztériumok megpróbálnak együttműködni, vannak még fentmaradó kérdések, és remélhetőleg ezek is megoldódnak. Ami a régészeti kutatásokat, feltárásokat illeti, váljuk és értékeljük az önök kezdeményezéseit is. A parlament is nagyon sokat dolgozott ezen a területen. Van egy miniszter, minisztériumok közötti munkacsoport, amely együttműködik. Várjuk a nagyon konkrét ajánlásokat, hogy hogyan lehet ezen a területen, a régészeti feltárások területén javítani a helyzeten. Hat hónapot ígértek most, de természetesen mm, nyomást kell gyakorolnunk a hatóságokra, ugye 2020-ban, ha nincs meg a végleges program, akkor ez problémát jelenthet. teljes körű információkra van szükségünk annak érdekében, hogy lezáruljon ez a projekt, és véglegesítésre kerüljen 2020-ra meg kell ezt oldani, itt horizontális területekről is szó van, erről is szólnak az ajánlások. Köszön, köszönjük az Európai Parlamentnek és a tanácsnak a munkát, mert ez javított a helyzeten és a görög hatóságok is megfelelő forrásokat bocsátottak rendelkezésre. Azt látjuk, hogy javult a helyzet, fél milliárd már rendelkezésre áll, és itt egy milliárdról van szó. A bizottság is hozzájárul, de előleget kellett a hatóságonoknak betenniük a projektbe. 18%-át a forrásoknak már jóvá hagyták. Bizonyos tagállamokban például nulla ez a százalék, tehát ez azt jelenti, hogy Görögországban nagyon jó, jó a helyzet jelenleg itt a projektek jóváhagyása terén Szeretném azt is elmondani, hogy a regionális programokat erőteljesen támogatjuk. Az innováció is nagyon fontos, a régió gazdasági növekedése szempontjából meg kell találni azokat a módozatokat, amelyekkel a nemzeti stratégiák végrehajthatók, és a regionális stratégiák is. A regionális stratégiák nagyon fontos ösztönző szerepet játszanak a regionális programok munkahelyeket teremtenek Görögországban, és van egy a, a kataszter program az, az egyik fontos, amiről szólni, szólni kell. Ez a program már egy ideje folyik, azonban nagyon nehéz ezzel foglalkozni természetesen. Itt mobilizálni kell az összes szakértői gárdát, a szakértelmet kell támogatni, van egy Memorandum of Understanding, aztán van a fiskális kiegészítő korrekciós program, a Világbank is részt vesz ebben a folyamatban. Ugye támogatjuk a tagállamokat az ilyen típusú programokban, és reméljük azt, hogy lesz majd egy előrehaladás a kataszter program terén, a, mobilizáltuk a Világbankot is, a Európai Beruházási és Fejlesztési Bankot is, és egyetértünk azzal, hogy ez egy nagyon nehéz program, majd meglátjuk, hogyan is fog ez folytatódni. Még vannak más programok is, elküldjük majd önöknek a részleteket, a végegesítéssel kapcsolatosan, a különböző program szakaszokat illetően lehet, hogy nem tudunk mindent lezárni, de nagyon pozitívan gondolkodunk mindenről. És van egy másik példa is, hogy hogyan lehet együttműködni, például a TRAN bizottsággal, ez pedig a vasút téma. Van egy meglátogatott projekt. Ez egy vasúttal kapcsolatos, a Connecting Europe Facilities keretén belül van ez a program. Kevesebb lesz a költségvetés, kevesebb forrás áll majd a rendelkezésre, de véglegesíteni fogjuk ezt a projektet. Mm, különböző módozatokat kell találni, amelyek lehetővé teszik, hogy véglegesítsük és vég, hajtsuk végre ezeket a programokat. Ugye különböző eszközökre lenne szükség, például a korrekció terén, ami a korrekció teljes képét illeti, fontos a különböző dokumentumok előkészítése, a kötelezettségvállalások, itt százszázalékos opciók vannak, bizonyos projekteket esetleg nem tudunk véglegesíteni, de akkor korrekcióra lesz szükség, és meg kell nézni, hogy, hogy a, hogyan lehet a kompenzációt is biztosítani, kiadásokat hogyan lehet helyet, behelyettesíteni a különböző mm, információkat részleteiben el tudjuk önöknek eh, küldeni. Itt most hét eh, projektről van szó, amelyel kapcsolatosan az információkat megkapják 2020-ra vonatkozóan van olyan, amely nem érint mm, bizonyos költségvetési eh, tételeket, márciusban, 2017-ben elemezni fogjuk a helyzetet. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Ja, Dank für die Information. Köszönöm a tájékoztatást. Mikor hívhatjuk meg a legközelebb? Wann, wann wird es so, wann werden die Dinge... Mikor lesz az áttekintés kész a helyzetről, hogy valódi jelentést kaphatunk majd a program lezárásáról 2007-2013 között, illetve a projektek állásáról. Mikor lesz erre alkalmas pillanat ön szerint? It also of course depends on the Greek authorities. Nyilván a görög hatóságoktól is függ, hogy mikor lesz a teljes zárás, amit mi, tud, mi úgy tudjuk, hogy bizonyos projektekben, programokban mi a helyzet, de meg kell várjuk hogy benyújtsák, benyújthatnák, de tudjuk, hogy jövő év előtt erre nem kerül sor, aztán ele, elemezni kell. Mi olyan gyorsan dolgozunk, amennyire csak tudunk, de hát magától a problémától is függ. Ez egy komplex folyamat, megfelelően kell elemeznünk. A lezárási periódusban már megvannak a, az eljárások, egyetlen egy kommunikációs irány van, az összes problémát ebbe összefoglalt, ebben összefoglaltuk. Elemzésre ugyan kell idő, mondjuk jövő év köz, közepére már teljes képet tudunk mondani Görögországról. Erről a projektről mondtam, talán el tudunk majd hétről írásban küldeni információt, hogy hol tartunk, és aztán még a függőben lévő projektek, a prioritási projektek közül is megvannak azok, ahol amit még nem fejeztek be, ott is tudjuk, hogy hol tartunk, de a teljes képet jövő év közepére fogjuk tudni megmondani. Bocs. Projekte abgeschlossen werden. Köszönöm. Jó lett volna, hogyha ezek a projektek lezárultak volna, és akkor nem akart volna beszedni újra a pénzt. A sikeres végrehajtását szeretnénk látni az európai forrásoknak. Ott nem élhetünk természetesen azzal együtt, hogy még három évig tart mindez. Készek voltunk arra, hogy egyfajta szabadságot engedélyezünk a szabályok tekintetében, ha a projektek valóban időben lezárulnak. Ez nagyon fontos lett volna mert Görögországnak valóban szüksége van a siker történetre. Ezen projektek ilyenek lehetnek, ha valóban megvalósulnak. Akkor ezt az eszmecserét elnapoljuk, 2017. júliusára, és biztosíthatom önt, hogy nem fogunk elfeledkezni erről a témáról. Újra napirendre tűzzük majd, volt már egy workshopunk is azon problémákról, amelyek a föld kisajátításhoz kapcsolódnak Görögországban. Vannak-e eredmények ennek kapcsán? Tud-e valami újdonságról beszámolni ezekkel kapcsolatosan? Well, as I said, the, the information... Ugye az az információ, amit most kaptunk Görögországból, az az, hogy megvan ez a két alcsoport konkrét ajánlásokkal, és a workshopokban folyik a vita. A hat hónapos határidőn belül kellene megküldeniük az információt, nem mostantól számítva, hanem már korábbról persze, amikor a workshop volt, attól számítva hat hónap, mondjuk április, és addigra már konkrét ajánlásoknak kell lennie. E, e, az szrsz szel is fogjuk a, az új szolgálattal és a munkát, e, közös munkát felvenni. Szorosan együttműködünk velük, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy egyfajta központosított lökés, segítséget nyújtsunk, úgyhogy megpróbáljuk azt is, tehát technikai segítségre is szükségük van, ez is biztos. De először is azt kell lássuk, hogy mi a, mik a konkrét ajánlások. Úgyhogy ezt most várjuk, remélem, hogy a workshop pozitív hatással lesz, konkrét ajánlatokkal. Már csak ennyit tudok mondani most. Ja, vielen Dank, dann nehmen wir das. Köszönöm akkor júliusi jelentésben új rendre tűzzük ezt. Elég türelmesek vagyunk, de néha türelmetlenségre hallunk. A következő húsz évben nem szeretném mindig fél évenként felvetni ezt a problémát. Közel vagyunk a megoldáshoz, halljuk, de még mindig nincs meg a megoldás. Köszönöm, sok sikert kívánok közös érdekünkben, köszönjük a tájékoztatást. Ha valamit el tud nekünk küldeni a projektek kapcsán, jó lenne, mert szeretnénk dokumentumokat kapni, és szeretnénk tudni, hogy ezen fontos projektek hogyan haladnak tovább, világos állapotot kell ö, itt megismernünk a mentesítés kapcsán, és köszönöm az eszmecserét, és ezzel áttérünk az utolsó napi rendi pontra. Ezzel kapcsolatosan Doris Pak kollégát szeretném üdvözölni. Itt egy szép hely áll a rendelkezésedre, Doris. Itt a Lux Prize témájában készült egy tanulmány, a fő titkár ezt már bejelentette. Itt a követési intézkedésekről van szó. A mentesítés eljárás 2013-es év kapcsán Markus Piper volt a jelentéstevőjének az anyagnak, és itt a Kulturális Szakbizottság elnökasszonyával, Koszta asszonynal folytatnánk ezt az ülést, nem tudom, hogy itt van-e már, az ajtó előtt toporog esetleg valaki meg tudja nézni? Herzlich willkommen, wir freuen Üdvözöljük, örülök, hogy közösen tárgyalhatjuk meg ezt a témát, amivel a Költségvetés Előnzési Bizottság egy ideje már foglalkozik. Ki kezdi, kinek adhatom meg a szót elsőként? Elsőként, Koszta asszony. Olaszul fogok szólni. Kezdhetem. Köszönetet szeretnék mondani Gressle asszonynak és a kollégáknak a KONC szakbizottság részéről, hogy lehetőséget adtak számomra, bemutassam ezen tanulmányt, amely ilyet az Európai Parlament megbízásából készítettünk a mentesítési eljárás kapcsán a 2013-as év vonatkozásában. Nos, 2014 15 során folytattuk le ezt a vizsgálatot a képviselőkkel, hogy ellenőrizzük, hogy mennyire ismerik a Lux díjat a képviselők, illetve hogy hogyan ítélik meg ezt a díjat az egyes tagállamokban. Az elnök asszonynal próbáltunk egyetlen adatot, ki, egyetlen dátumot kitűzni, amikor ezt a vitát lefolytathatjuk. Nagyon nehéz volt ez. Örülök ennek a lehetőségnek. Látom, hogy a Kulturális Szakbizottság részéről is vannak itt kollégák, például a Trüppel kolléga, a asszony, Nekünk is lesz erről a témáról egy ülésünk, mégpedig november 28-án a Kulturális Szakbizottságban. Néhány szó a Lux Önök tudják, hogy nagyon fontos számunkra az a díj. Tíz éves évfordulóját ünnepeltük ebben az évben ennek a díjnak. Egy nagy kezdeményezés egy ünnepés alkalom keretében az audiovizuális iparák felé irányult ez az esemény. Jelentős személyiségek is részt vettek rajta. Ez a díj egy fontos célhoz járul hozzá, és egy fontos kötelezettséghez az EU, illetve a parlament részéről, mégpedig ahhoz, hogy a kulturális sokszínűséget és kulturális örökséget tudjuk így valorizálni, és meg tudjuk ismertetni az európai moziipart, és köröztetni tudjuk ennek alkotásait a tagállamokban, hiszen mindenki tudja, hogy 10% alatti az egymás mozifilmjeinek az ismerete most az EU tagállamaiban. Ez a remek díj tehát hozzájárul ahhoz, hogy a három győztes filmjeit az EU 23 hivatalos nyelvén lehet feliratozni, és sok fiatal rendező, rendezők, producerek, független producerek és koprodukciók is, melyek száma növekedett, így sokkal szélesebb körben ismerté váltak Európában. Enélkül nem lett volna meg ilyen lehetőségük. Ugye vannak disztribúciós nehézségek jelenleg Európában, a moziiparban. Aztán itt a Kultúrszak Bizottság szempontjából fontos még a díj vonatkozásában, hogy azt hiszem, hogy kreatív módon sok új kezdeményezés is létrejött. A Lux Film Days, ami jelenleg zajlik, ugye van a Velencei Fesztivál, ott is bemutatják a három dobogust, a, először a tíz, tíz kiválasztottat Váriban, azt a három fődíjazottat Velencében, és más filmfesztiválokon is részt veszünk. Tehát több helyszínen is megjelenünk, és több mint 50 európai városban mutatták be ezeket a filmeket. A tagállamoktól is kértük, hogy ösztönözzék ezeket a lehetőségeket a saját országukban. Tehát itt nem csak a mozi terjesztéséről van szó, a mozifilmek terjesztéséről, hanem az érzékeny témák népszerűsítéséről is, megismertetéséről is, amelyek ezen filmek témái, és ezek ugye az európai érdekekhez, értékekhez kapcsolódnak, ösztönzik a vitát, a moziparral kapcsolatos ismerteket, kultúrát is növelik a fiatal nemzedékek körében, nem csupán körükben. Az elmúlt években sikeres volt tehát ez a díj, és ezt az is mutatja, hogy az elmúlt négy évben a Lux díj győztesei az USA-ba is ellátogattak, még az Oscar díjat is megnyerték, mint például az IDA, a legjobb külföldi film kategóriájában, illetve a kiválaszt Oscar díjra jelölt filmek közé is bekerültek. Tehát itt mindenféleképpen a disztribúciót is megkönnyítjük, növeljük ezen filmek ismertségét különböző fellépések révén, és ez az európai filmipar versenyképességét is erősíti. Ezt a tanulmányt majd azt hiszem, hogy rövid időn belül Doris Pak fogja itt bemutatni, aki ugye a Kulcsakbizottság elnöke is volt, valamennyien jól ismerik őt. Ő egyfajta keresztanyja ennek a díjnak, lehet mondani, létrehozója, és a Lux díj koordinátora jelenleg köszönetet mondunk neki, mert nagyon sok közös kezdeményezésünk volt vele. Ugye gondolok itt a Velencei Filmfesztiválra, a rendezők napjára, ahol is 28 fiatal mozirajongó mutatta be a Lux díjat, és ők a zsűri tagjai is voltak a rendezők napján Velencében. Nagyon kevés személyzettel rendelkezünk, ezt is el kell mondanom, és nincs rengeteg forrásunk. Úgy vélem, hogy ugye majd nem én fogom bemutatni a tanulmányt, de csak két dolgot mondanék el, amelyeket nagyra becsülök. Ugye itt ez a tanulmány nem korlátozódott arra, hogy csak a képviselőket hallgassuk meg, 38%-ban válaszoltak, hanem a mozipar képviselőit is megkérdeztük a 28 tagállamban, tehát itt a parlament kérésein is túlmentünk a tanulmány megvalósítása kapcsán. És mindenkit arra hívok fel, hogy nézzék meg ezeket a filmeket itt most a parlamentben, és aztán november 23-án még nagyobb legyen a támogatottság, a közönsége ennek az eseménynek, amikor a győzteseket kihirdetjük. Hát is adom a szót Doris Paknak, ő fogja a kutatás eredményeit bemutatni, és még egyszer köszönöm, hogy teret kaptam itt bemutatni ezt az ügyet. még egyszer köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Először is, ami a díjjal kapcsolatos elképzelést illeti, hogy hogy született ez, az volt az elképzelésünk, Wim Wenders felhívását követtük, aki azt mondotta, hogy ha Európát meg akarjuk érteni, akkor európai történeteket kell mesélnünk, és ezt legjobban filmeken keresztül tehetjük meg. De sajnos az európai film 24 eh, nyelvű, és ezért a terjesztés akadályba ütközik. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, egy sikerült kezdeményezés, és most a tizedik évfordulóját ünnepeljük a díjfennelesen. A bizottság megpróbálta ezt a problémát a hatékonyság oldaláról megközelíteni, az csupán a kérdés, hogy hogyan lehet ezt értékelni nem én, hanem a kommunikációs főigazgatóság egy tanulmányt adott megbízásba, és most röviden néhány eredményt szeretnék bemutatni ezen tanulmány kapcsán. Minden EU-s képviselőnek írtunk, és egy kérdőívet küldtünk ki számukra, hogy ezt válaszolják meg, mint ahogy valamennyien tudjuk, mi képviselők és a munkatársak is tudják, hogy milyen sok ilyen jellegű kérdőívet kapnak, kapunk, nem, sokat nem tudunk megválaszolni, ezért az a tény, hogy 137 képviselő vette a fáradtságot, hogy megválaszolja ezt a kérdőívet, az mégis jelentős. A kérdőív szerzői azt mondják, hogy ez a 18 es sok, és több mint elégséges. Általában 10% a megválaszolási arány az ilyen kérdőívek esetében. Én hiszek a kérdőív készítőinek. A vizsgálók 30-at választottak ki a 137 képviselőből, nemek, perti hovatartozás, földrajzi hovatartozás szerint, és megkérdezték, hogy készek-e arra, hogy a már megadott válaszokhoz, vagy azokon túlmenően egy, meg, egy beszélgetést is lefolytassanak. 17 bekeresett személy ezt megtette, ezek az úgynevezett minőségi vizsgálatok. Ezen kívül még kiegészítettük ezeket a vizsgálatokat a filmipar képviselőivel is, akik sokkal jobban hm. tudják, hogy mi múlik a tagállamokon, és háromszor annyit kellett volna kiadni, hogy eredményhez jussunk. Azt és ez korlátozta volna azt, amit tenni tudunk. Itt, ha mindig így kezelnénk ezeket a kérdéseket, akkor csodálkoznánk azon, hogy mennyi támogatást kapunk a külvilág felől. Azt hiszem, hogy a filmipar, a mozi világa, a hírek, üzenetek nagyon jó közvetítője. Tehát a fő eredményei ennek a vizsgálatnak a következőek. A Film díj ott nagyon sokan ismerik a képviselők közül. 98% a képviselőknek azt választotta, hogy ismeri a díjat, és 93%-uk azt mondta, hogy ezt a nevet a parlamenttel köti össze. A képviselők világos megértést mutattak a film ügye iránt. Ugye itt a 137 közül 37%-uk mondott azt, hogy a luxdíj a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdítója az EU-ban. 70%-uk úgy véli, hogy az európai film támogatása, terjesztése fontos ügy, és a feliratozás is a három dobogós esetében a 24 hivatalos nyelvre szintén szolgálja a terjesztés ügyét. Nem adunk pénzdíjat a dobogosoknak, hanem ezt a feliratozást támogatjuk a 24 hivatalos nyelvre. Ezen kívül a megkérdezett képviselők pozitívan értékelik a luxdíjat, azt mondották, hogy ez egy nagyon hatékony eszköz hogy Európa értékeit, fontos ügyeit kommunikáljuk az emberek felé. A Welcome, ez egy francia film volt, az egyik győztes. Például a Kali témáját egy fontos időpontban bevitte a médiába, és mindenhol szóltak erről, amiről azelőtt nem, és most ez egy égető kérdés. Azt hiszem ez is mutatja, hogy ezen filmekkel, amelyek nem csupán problémákat mutatnak fel, hanem olyan ügyeket is, amelyek az EU valamennyi országában, ugye ezek a filmek megtekintésre kerülnek, így módon más bepillantást nyerhetünk az ilyen jellegű problémákba. Természetesen mindenki azt mondotta, hogy ez a díj az európai film is erősíti. Nem csupán amerikai filmeket szeretnénk látni, hanem német, francia, európai filmeket valamennyi városunkban. Egy további felismerés volt, hogy a filmipar szakemberei hasonló válaszokat adtak, mint a képviselők, nagyon kedvezően ítélték meg ezt a díjat, és azt mondották, hogy ez az intézményi támogatás egy olyan intézmény részéről, mint az Európai Parlament, természetesen a kulturális sokszínűség ügyét ösztönzi az európai filmiparban, és a nagy minőségű és vonzó filmek terjesztését is segíti. Ez uh-huh. szintén fontos kijelentés a szakemberek részéről. A képviselők megelégedettségüket is kifejezték pozitív fejlemények kapcsán a legutóbbi években Most már az egy győztes film feliratozásától eljutottunk a három dobogós feliratozásáig, és ez még nagyobb támogatásra talál a lakosság körében. Aztán a kétharmada képviselőknek azt mondotta, hogy növekszik ezen díj reputációja, és az arra is visszavezethető, hogy egyre ö, nézőbarátabb mozikat választunk, nem csupán olyan filmeket, amin, amikken nevetni lehet, hanem ugye olyan személyek végzik a válogatást, akik szakemberek, tíz új filmet választanak ki minden évben, és ebből pedig hármat választhatnak ki aztán a képviselők. Azt is mondották a képviselők, hogy jobb lenne, ha még több erőfeszítést szentelnénk annak, hogy erőteljesebben megismertessük ezt a díjat. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a D nem csupán a filmeket feliratozza, amelyeket terjesztenek, hanem itt egy pedagógiai munkáról is szó van, hogy ezen filmeket az iskolákban is fel lehet használni. Kérem a kollégákat, hogy gondolják át, micsoda eszköz van ezzel a kezünkben, amit egyébként máshol kellene keresnünk. Azt hiszem, hogyha valamennyi tevékenységünknek ennyi figyelmet szintelnénk, mint a luxdíjnak, hála Istennek, akkor az értékeink elfogadottsága és elképzeléseink elfogadottsága sokkal jobban állna. Ennyiben hagynám most. Szívesen válaszolok a vizsgálatra vonatkozó részletkérdésekre, hogyha vannak e ilyen irányú kérdések. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mi, mi köszönjük azt, hogy itt vagy. Márkusz Pipernek adom meg a szót az előadónak. Köszönöm szépen, előadó, elnök asszony. Kollégen Szilvia Kasztandó. Nagyra értékelem, kimondottan nagyra értékelem az előadókat, Szilvia Kosztát és Doris Pákot, és jónak, sőt, nagyon jónak tartom azt, hogy az európai gondolat mellett kiállunk, különösen ezekben a hónapokban. Úgy gondolom, hogy ezt úgy kell megtenni, hogy a nyilvánosság azt érezze, lássa, hogy itt valami pozitívat csinálunk, valami jót. És úgy gondolom, hogy a szakbizottságnak nem volt az a véleménye, hogy bármi rossz érte volna a az imást, vagy fölösleges dolgokat csinálunk, és pénzt dobunk ki az ablakon. Nem, a szakbizottság mindig is azon a véleményen volt, hogy ez nem hatékony módon történik, és nem mindig úgy, hogy az érezhető legyen a nyilvánosság számára is. És sajnos, sajnos ezzel a tanulmányjal most ennek megint egy mintapéldáját adták, és úgy gondolom azért ez elég blamás. Hölgyeim és uraim, azok, akiket itt megkérdeztek, nem akármilyen anonim diák csoport volt, ahol büszkék lehetünk arra, hogy 10-15 vagy 18 százalék ismeri ezt. Nem, <laughs> akiket itt megkérdeztek, az a zsűri volt. És hát az a zsűri, aki a luxdíjról dönt, 82%-ban a zsűri közül nem vesznek részt a, a megkérdezésben. Ez katasztrófa. És az a 18%, amely válaszolt, akik aztán döntő mértékben pozitívan válaszoltak, az rendben van, az, az annak örülök, de úgy gondolom, hogy a parlament még mindig nem tudja, hogy mi az a lux díj. A többség nem tudja. És tulajdonképpen ez, ez velejéig eh, kínos számunkra. Hogyha kifele képviselni akarjuk a luxdíjat, akkor meg kell, mögé kell állni, és meg kell találni mondjuk más eh, összetételű zsűrit, ki, kiváló személyiségek, aki európai értelemben kiválóak, és akik ezt a filmdíjat más formában tudják eh, előre tolni, érvényesíteni, másképp, mint most mi. És ugyan tudjuk, hogy a, ugye 500 mélyt kapunk naponta, mindig eltűnik közöttük a lux díj. Szóval egyfajta más formában kell érzékeltetni, másként kell jelen lennie a Luxdíjnak itt a parlamentben. A tudósoknak pedig hadd mondjam azt, hogy hát szerintem ők is blamálták magukat. Nem lehet azt mondani, hogy 18%-os válaszadás siker lenne. Nincsen, nem, nem anonim vállalkozókat kérdeztünk egy olyan modulról, amit értékelni akarunk, nem, a zsűrit kérdeztük meg, aki, azt a zsűrit, aki a luxdíjat odaítélni. És hogyha most ők azt mondják el, hogy a 18%-os válaszadás siker, hát ezt nem tartom jónak, és ezért vagyok egy kicsit mérges is. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy Doris Szilvia, már rég megállapodtunk abban, hogy akarjuk a Lux díjat, de, de hát megfelelő módszerekkel, eszközökkel kell ezt megtennünk, és nem igazán szeretjük, hogyha az orrunknál fogva vezetnek minket, úgyhogy ezért azt szeretném, hogy jobb módszerekkel, jobb eszközökkel csináljuk ezt, hogy valóban meggyőző legyen. Ennek a tanulmányok szerintem abszolút nincs meggyőző ereje. A következő előadónak is meg akarom adni még a szót De Jong kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy általában véve tulajdonképpen egyetértek azzal, amit Piper úr most mondott. Ha megnézem a, a kutatást, a felmérést, az érveket, akkor csak egyet tudok érteni az érvekkel. Például a minőségi felmérés az Európai Parlamenttel, végül is ez egy nagyon fontos felmérés, úgy gondolom, és nagyon, és nagyon kevés képviselő van csak itt. Korcióz Mártez úr, aki a GUE NGO, e, a GUE tagja. Nem, nem, hát ez az EFDD-nek a tagja. Most ez nem olyan hiba azért, amit egy ilyen jellegű dokumentumban. Higgy el, hogy a GUE-ban van, nem az EFD-ben. Ismerem, olasz. Jaj, nem, bocsánat, igen. Tévedtem, valóban, de mégis. Of a few MEPs who have been... De mégis, az a kevés eh, képviselő, aki, aki itt van, és részt vett a felmérésben. Nos, az a bajom ezzel, hogy még ha olyan felmérés is lett volna, ami minőségi szempontból is több tucat képviselő tudott volna válaszolni, de hát a, de a nagy közönségre, az emberekre, nem a képviselőkre kell nekünk figyelni, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az igazi teszt az az lenne, mondjuk meghívjuk a bizottságot. Megkérjük a bizottságot, hogy az európai filmek feliratozását támogassa. Ugye a az egyik európai nyelvben, az, az európai nyelvekben, nyelveken Európa szerte közre tudják ezt adni. Ez egy olyan cél, amivel teljesen egyet tudunk érteni. És aztán, hogyha elhangzik, hogy ez valóban megtörténik, és három filmnél többre is jut pénz, akkor végül is a kiválasztás a szelekció után eljutunk oda, hogy a szolgáltatást lehet, vagy meg lehet ezt a szolgáltatást igénybe lehet venni. De aztán a költségvetés sokkal nagyobb hatással lehetne az állampolgárokra, mint egy olyan díj, amit a képviselők sem ismernek. Mert hogyha kimegyünk és az utcaemberét kérdezzük meg, hogy hallottak-e a luxdíjról, nem igazán hiszem, hogy találnánk egyetlen egy embert is, aki tudja, hogy mi az. És a filmeseknek nyilván tetszik ez a dolog, ha én magam filmes lennék, én sem elleneznék semmi ilyesmit, mert ez csak segít a szakmán, de talán a mi segítségünket hatékonyabbá lehetne tenni a bizottsági programmal, és nem egy parlamenti díjjal. Úgyhogy Nekem még mindig ez a véleményem ebben a kérdésben. Köszönöm. Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy ö, valaki szeretne valamit, a másik pedig azt összecsapja. Nem, valóban nagyon örülök annak, hogy erről szó van, és nagyon örülök annak, hogy a Költségvetési Szakbizottság lép, nehogy a és nem akarom, hogy egy ilyen valakinek a szívügyét tönkre tegyük. asszony. Az általános gondolatnál induljunk el. Doris Park mondta, hogy Wim Wenders a házban, egy, a e házban is egyértelművé tette, hogy végig kellene közösen gondolnunk azt, hogy hogyan érjük el az embereket, és hogyan tudunk európai történeteket mesélni, hogy honnan jövünk, hova akarunk eljutni, hogyan lehet ezt terjeszteni. És Doris Park is mondta, hogy a, a filmekkel ezt sokkal jobban el lehet, ér, el lehet érni, hiszen érzelmileg is hatni tudunk az emberekre. És ez a gondolatnak az alapja. Mindig kész vagyok arra, hogy a hatékonyságról beszéljünk, de azért azt megkérdőjelezném, hogy tényleg annyira nem hatékony ez a dolog, mint ahogy tartanak tőle a filmdíj éveke alatt fejlődött, és azok a képviselők, akik most részt vettek, én nem becsülném alá a számukat. Helyes, hogy olyan sok megkeresés van, és hogyha csak 20% vagy kevesebb vesz részt, akkor az azt is jelenti, hogy ezek az emberek ennek a díjnak a nagykövetei bemutatják a választókörzeteikben, országaikban a filmet, beszélnek újságírókról, fesztiválokon jelennek meg a filmek, a Lux díjat is fesztiválokra elvitték, tehát eh, a díjnak az átható ereje miatt egyre eh, nagyobb is lett, úgyhogy ebből a szempontból sikertörténet, ezt hangsúlyozom. És én is, meg a többiek is azt kívánnák nyilván, hogy sokkal többen vettek volna részt a, felmérésben, tehát ezért súlyoznunk is kell, és látni kell, hogy a sajtó is egyre több többet írt erről, egyre több újság, egyre többet volt az interneten, a filmművészeti főiskolákon sokkal több fiatalt értünk el, nagyobb közönséget is. Várható tehát, hogyha a parlament most egy ilyen díjat elindít, illetve nem várható, hogy azonnal százszázalékos sikerkvótája lesz, de azt látsuk, lássuk, hogy az évek során egyre jobb lett, és nem rossz romlott a helyzet. Ez egy folyamatban lévő munka, ezt kell súlyoznunk. Persze elgondolkozhatunk azon, hogy mit lehetne még jobban tenni, de azért óvaintenék attól, hogy ezt az Európai Parlament mint az Európai Parlament kulturális diát megkérdőjelezzük. Azt hiszem nagyon fontos, hogyha kulturális díjakat is odaítél, és nem csak a kemény tényekről beszél, hanem megmutatja, hogy a, kult, a kulturális termékeket is bemutatja, közel viszi a nagy közönséghez. Értem, nem akarják tönkretenni az egészet, de azért úgy gondolom, hogy a ne feledjék el, hogy milyen sikere volt, hogyan alakult, fejlődött a sikere az évek során ennek a díjnak, nem csak itt a házon belül, hanem kifele is. Köszönöm szépen, megadom a szót a kolléganőnek, a asszonynak. Befragt. Ja, die sollte ja befragt werden. Nos, benne van a kérelmünkben, hogy meg kell kérdezni a képviselőket, ezt megtettük, semmi egyebet nem tettünk tehet ezt a zsűrit kell megkérdeznünk akkor. Ez egyfajta idézőjelbe tett zsűri, hogyha akarják. És azt hiszem, hogy ez igenis helyes volt, amit nem tehettünk, az az, ahogy mondtam, hogy a közvéleményt kérdezzük meg, nem mehettünk volna el az egyes országokba, hiszen ez túlépett volna a költségvetési kereten, ez túlépett volna. Háromszor annyit adtunk volna ki erre a célra, és csak azt fedeztük volna fel, amit már úgy is tudunk, hogy nem mindenki tudja, hogy mi ez. Például, ha megkérdezzük valakit, vagy az utcemberét, hogy ismeri az Európai Parlament elnök, elnökét, hát az lesz a válasz, hogy ne, ugyan, mert ugyanúgy a tanácselnököt, vagy Piper urat sem ismeri senki, akár a választók közvetében sem. Hát azt hiszem túl sokat várunk. Ha közembert megkérdezzük, hogy miről is szól ez a díj. Hát ez egy jó dolog, de a legkevesebben tudják megmondani, hogy mi is ez a díj. És mégis szeretik a díjat, mert fontos ez, hiszen ez egy jelzés, és a szólás szabadság iránti érdekünket mutatja. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem a győztesekről van szó, hanem arról, hogy például Észtországban készült egy film, vagy Szlovéniában készült egy film két évvel ezelőtt. Volt egy ö, szlovén film, az osztályjelenség, egy remek film, egy 29 éves rendező alkotása. Tehát, hogyha most valaki azt mondja, hogy én ezt nem akarom tönkretenni, ezt a diát, hát remélem is, ebből is indulok ki, de nem a mi dolgunkat teszik tönkre, az enyémet vagy a Szilviájét, hogyha nem akarják már ezt a díjat, hanem egy kommunikációs díjtól fosztjuk meg magunkat, hiszen ez mindenki céljait szolgálja. Nem mindenkinek van kedve vagy ideje, vagy nem mindenki ö, mozi rajongó, de hogyha például az Európai Parlamentben, Münchenben, Berlinben, vagy eszemben, hogy ilyenfajta filmet mutatnak be, és egy és olyan emberek is jönnek, akik nem azért jönnek, mert politikáról akarnak beszélni, de ott van lehetőség arra, hogy az emberekkel a film tartalmáról beszélünk, ami érzékeny politikai téma, és így a képviselők számára lehetőséget adunk, hogy ez egyfajta segédeszköz lehet számukra. Nagyon sok lehetőség van ezen eszköz használatára, és ezt akarni is kell még egyszer mondom, nem mindenki él ezzel a lehetőséggel, de közülünk mindenki, én már nem vagyok része ennek a csapatnak, de ö, mindenféleképpen azt mondom, hogy ö, mindenféleképpen meg lehet ezt tenni, most nem röplapok formájában, biztos, hogy nem százezren fognak elmenni az adott film bemutatásra, de mondjuk ezer ember elmegy, és 28 országban bemutatják ezt a három ö, filmet 50 moziban ebben az évben, és ott olyan emberek találkoznak, akik érdeklődnek Európa iránt, a parlamenti munkánk iránt is érdeklődni akarnak. Azt hiszem, hogy ö, tehát én nem én azért csinálom ezt, mert hiszek ebben a díjban, és itt valóban egy olyan dologról van szó, ami az időszavának megfelel, az audiovizuális ipar, a mozifilmek, ez egyszerűen korunkhoz tartozik. Azt tudom, hogy nem akarjátok tönkretenni, nem akarják tönkretenni, de kérem halljuk dolgozni. Igazat tudok önnek és önnek, többet kell még tennünk a kommunikáció tekintetében, ez világos, de maradjon meg ez a mi díjunk amely a parlamentet különbözteti meg. Nagyon sok filmfesztiválon vagyok a világon, és sok ember örül annak, hogy a politikusok, egyes politikusok foglalkoznak a filmekkel és ilyen témákkal. Éppen ezért szerintem jó lenne, hogyha folytatnánk ezt a témát, és tessék, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm ezt a szenvedélyes szónoklatot a díj mellett. Még a tanulmány szerzői közül valakinek szeretném megadni a szót, hiszen itt a metodológiát, a módszertant illették egyesek kritikával, de nincs értelme, hogyha itt most ilyen szenvedélyes szónoklatokat tartunk az egyik, illetve a másik oldalról. A tanulmány készítői közül szeretném valakinek megadni a szót a módszertan kérdéseit illetően. Tessék. Yes. Euh, donc deux éléments. Tehát két módszertani elemről kell beszélni. Az egyik a Ugye a ment, mentesítésnek két fő eleme volt, az egyik az ismer, a tudatosságról ö, szólt, nevezetesen, hogy ismerik-e ezt a díjat, és mennyire jól ismerik a ö, tagállamokban. Tehát ezért alkalmaztuk ezt a kettős módszertant, az egyik a, arra kellett válaszolni, hogy mennyire ismerik a tagállamokban, tehát egyfajta mennyiségi elemről van szó. A második célkitűzés az volt, hogy felmérjük, hogy milyen az imázsa ennek a díjnak és természetesen itt a minőségi jellemeket vettük figyelembe. Tehát erre a kérdésre kellett válaszolni, hogy hogyan is tekintik a tagállamokban e, ezt a díjat a polgárok. És hogy e, a polgárok ismerik -e egyáltalán, és van-e javulás az ismerettség terén. 18%-os volt a válasz adás. Lehet, hogy ez nagyon gyengének tűnik, alacsonynak tűnik, ahogy Pakaszony is elmondta, és sokan ezt nagyon jól tudják. Azonban nagyon korlátozott lehetőségek voltak, kevesen válaszoltak, tehát ötből egy Válaszol, de azért pozitívnak tekintjük a válaszokat. Köszönöm, Winter kollega. Köszönöm szépen, akkor én is az anyanyelvemet használom. Przewodniczącej Komisji Kultury Pani Kosty, czy jak najbardziej się podpisuję. Jedno... A Kulturális Szakbizottság résztvevőit, Kosztasszonyt, Pakasszonyt nagyon nagy szeretettel üdvözlöm. Hadd mondjam meg, hogy a Lux díj nem csak az Európai Parlament díja, hanem eszköz is, ami igenis egy olyan területet, ágazatot befolyásol, a filmgyártást, ami nagyon fontos, és ráadásul be, hatással van a közönségre is i lepszego zrozumienia tych proponowanych treści. Edukacja medialna czy edukacja... Azt mutatja, hogy mennyire fontos, hogy elérjük a fiatokat, hiszen a filmgyártás oktatási hatását tudjuk kihasználni. A fiatalokat tudjuk megtanítani arra, hogy a filmgyártás hogyan használható fel. A LuxDíj tehát erősíti az európai filmgyártás versenyképességét például az amerikai filmgyártással szemben is. Értékeket mutat be, mégpedig más értékeket, mint más kontinensek filmjei. Tehát ez is egy, e, egy érv, hogy támogassuk a díjat és a díjon keresztül az ágazatot. Az európai kultúrában a film fontos szerepet tölt be a médián való, keresztül való oktatás, a fiatal közönség elérése kiemelkedően fontos. És fontos, hogy értékes filmeket gyártsunk Európában. Igen, köszönöm szépen. E, nyilvánvalóan hitbéli kérdésről van itt szó, úgyhogy igazából nehéz döntést hozni. Értem mindkét felet és úgy gondolom, hogy egyelőre hagyjuk itt a dolgot, és de ne függesszük fel a, ne hagyjuk abba a vitát. Köszönöm, hogy eljöttek, és úgy gondolom azt is, hogy most egy fontos lépést tettünk, beszéltünk egymással, nem csak egymás fölött beszéltünk el. Ez kezdetnek jó. Talán jobban is értjük azt a, a mi érteket, a hogyanokat, és a, az előadóra hagyjuk majd hogy mit tesz mindezzel. De azt is láttuk, hogy mindig is voltak olyan módosítók a szakbizottságban, amelyek más irányba mentek, úgyhogy nem tudom azt garantálni, hogy mindannyian hívőké válunk, de azt azért megmondhatom, hogy tisztességesen kell, és tisztességesen is akarunk bánni egymással, ugye? Köszönjük, hogy eljöttek. Kosta asszony megkapja. Grazie molto per... Eh, Nagyon röviden köszönöm, hogy ilyen őszinte volt ez a vita. Remélem, hogy együtt, ahogyan az elnök asszony említette, máshogyan beszélhetünk majd a Lux díjról a jövőben, amely eh, mindannyiunk közös megérté, egyetértésen alapul. Ugyanis annyira szeretjük a Lux díjat, látjuk a valóságban a találkozók során Európa szerte, hogy mennyire kedvezőek a reakciók a lux Én a római Medfilm Fesztiválról jövök, ahol levetítették a Lux-díj díjazottjait a mediterrán térség filmeivel együtt, vitától övezve. Nagyon kíváncsi közönség volt jelen, és nagyra becsülte a különböző perspektívákat, és mindenki csodálkozott azon, hogy egy parlamenti képviselő közvetlenül eszmét akar cserélni ezekről a kérdésekről a polgárokkal. Nagyon fontos újra hitelessé tenni a parlament szerepét a polgárok szemében, ugye egyre nagyobb nehézségek vannak az európai kulturális identitás kapcsán is, és mi európai parlamenti képviselőként, ha nem értjük ezt meg, nehezen értik meg mások. Fontos ezeket a nyelvezeteket is használnunk, a szimbolikus nyelvet, az eszmecsere nyelvét, a kreatív kapacitás nyelvét. Két nagy eszköz van itt a kezünkben, a kölcsönös megértést tudjuk erősíteni, egymás kultúrájának megismerését, mozikultúrájának megismerését, és ezáltal erősíteni tudjuk a képességeinket, versenyképességünket az európai filmipar vonatkozásában. De a mély ok, ahogyan az előttem szólók már elmondották, az az, hogy ez a díj egyre növekszik, erősödik, mindig új és új dolgokkal bővül évről évre, de nagyon őszinte akarok lenni, és felfogom a kritikáikat is. Teljes mértékben értem a korlátokat itt, lesz valószínűleg egy munka itt a szakbizottságunkon belül a kulturális szakbizottság részéről, a bizottság részvételével egy nagyobb együttműködés reményében, hogy a az Európa Kreatíva Nemzeti Deszkjeit is be tudjuk vonni, és erőteljesebb tájékoztatást tudjunk révükön nyújtani. És kommunikálni kell az európai parlamenti képviselők bevonásával is. Egyes kollégák csak a közelmúltban fedezték fel ezt a díjat, tehát ezt a kommunikációt mindenképpen erősítenünk kell. Nyitott vagyok valamennyi javaslat iránt, hogy minél többen venyek részt a díjjal kapcsolatos munkában. De a meggyőződésünk ugyanaz. Tehát itt nem, a, nem, nem nemet akarunk mondani, hanem azt kell megvizsgálnunk, hogyan tudunk többet elérni. Legyenek nyugodtak, dolgozunk a kérdésen a Kulturális Szakbizottsággal, és tudjuk, hogy többet kell tennünk. De néha van egy láthatatlan valóság is, amely nagyon sokat tesz, épít, és egyes rendezők, akik megnyerték a díjat, ők azt mondták, hogy rendezőként a legerőteljesebb érzésük az volt, hogy Strasbourg ünnepelés keretek között átvették ezt a díjat. A mi intézményes világunk és ezen világ közötti kapcsolatok bizonyosan meghozzák a gyümölcsüket, és ebben jobban kell bíznunk. Köszönöm. Herzlichen Dank fürs Kommen. Damit sind wir am Ende. Köszönöm, hogy Köszönöm, hogy eljött, ezzel véget is ért, holnap 9 órakor folytatjuk, alelnököt választunk, és aztán Mimica és Hán biztosok a mentesítés kapcsán lesznek vendégeink. Köszönöm, szép estét kívánok!